Good morning. Good morning. Jó napot kívánok! If I may have your... Ha szabad a figyelmüket, kérem, mindjárt kezdjük. Ma a LIBE szakbizottság ülését egyfajta munkaszemináriumnak szenteljük. Egy meghallgatást szerveztünk két bizottsági javaslattal kapcsolatban, a legális migrációval kapcsolatban. Ez egy csomag. Ma délelőtt az idény munkásokkal kapcsolatos javaslatokra koncentrálunk a raportőr először is Claude Morales, délután pedig a munka a vállalaton belüli áthelyezett munkavállalókra koncentrál, itt a raporter Jagolino kolléga. A két javaslat között nagy különbség van, másra irányulnak. Vállalaton belüli áthelyezés célja megkönnyíteni az időszakos migrációt magasan kvalifikált munkavállalóknál. Az idény munkások esetében pedig közös kritériumok létrehozása a cél az alacsony szakképzettségek migrációja esetében. De van egy közös pont. A két javaslat, az első két javaslat jogi téren, a migráció terén, mióta a Lisszaboni szerződés hatályba lépett az Európai Parlament most együtt dönt a tanácssal ebben a nagyon fontos politikai kérdésben, szabadság, igazságügy, biztonság területén. Ezért a szakbizottságunk úgy döntött, megszervezi ezt a meghallgatást, és a munka dokumentumok alapján fogunk dolgozni, minden részvevővel bizottság, tanács, nemzetközi szervezetek, szociális partnerek, az ágazatok, civil szervezetek képviselői. Annak fényében, hogy új jogkör kapott a parlament a Lisszaboni szerződés értelmében e két ügyben a parlament e, a foglalkoztatásügyi szakbizottsága együtt dolgozik az eljárási e, szabályzat 50. cikke alapján. Az EMPL szakbizottság jelenlő tagjait szeretettel üdvözöljük. Most pedig Kezdjük az első délelőtti ülés az idény munkásokkal kapcsolatban szót kap raportőrünk Claude Moraes, hogy mutassa be a munkadokumentumát. Utána pedig a bizottságnak, a tanácsnak adok szót, az EMPL és a FEN szakbizottságoknak a raportőrjei is szót kapnak, hogyha kérnek utána pedig megnyitom a vitát. Ma délelőtt Claude Morales urat halljuk először, utána Márta Szigen asszonyt, akit üdvözlünk, immigrációs menedékügyi igazgató, belügyi főigazgatóság, Európai Bizottság, Vivian, Vadasi Vivian, akit természetesen üdvözlünk, és aki bíjű tanácsos a Magyar Állandó képviseleten, a Magyarország törti be az EU tanácsának elnökségét. Utána Sergio Cofferati következik, aki az M részéről előadó, majd Antigoni Papadopoulou asszony, szintén kollégánk a FAM szakbizottság részéről. Moraes úr, öni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Külön köszönöm a kollégáknak, akik eljöttek erre a meghallgatásra. Köszönöm szépen a különböző résztvevőknek, a különböző szervezeteknek, akiknek a, amelyeknek a képviselői itt vannak és akik kommentálni fogják ezt az érdekes tervezetet, amely néha ellentmondásos, de mégis fontos és érdekes tervezet. Számos jogszabály állunk itt szemben, amelyek az ambícióinkat meghatározzák. Szeretnénk egy közös bevándorlási politikát létrehozni az Európai Unióban. Ez az ambíciónk. Most a szezonális, illetve az idény munkások ről szóló irányelvről beszélünk, illetve a magasan képzett munkavállalókról, illetve a kékkártyás rendszerről, ez a legutóbbi törvényhozási ciklusban volt, azóta nagyon hosszú út telt el. 99 ben a Tamperei Tanácson az európai tagállamok, tehát nem a parlament és nem a tanács, hanem a tagállamok egy egyértelmű elkötelezettséget választott, vállaltak azzal kapcsolatban, hogy közös bevándorlási politikát fogadnak el. Ebben a tagállamok gazdasági érveket sorakoztattak fel a közös, mezőgazdaság, a közös bevándorlási politikával kapcsolatban. Aztán a, beszéltünk ugye a legális bevándorlásról nem csak a magasan képzett munkavállalók esetében, hanem az alacsonyan képzett munkavállalók esetében is. Gyakorlatilag igazából alábecséltük azt, hogy mit mindent jelent az, hogy közös bevándorlási politikát hozzunk létre, és 10-11 évet vártunk, egy évtizedet vártunk a komoly javaslatokra. 2005-ben az Európai Bizottsági közlemény, amely a legális bevándorlásról szólt, és egy szakpolitikai tervezetet tartalmazott, Ez tette világosá, hogy mit akarunk tulajdonképpen. Most az idénymunkásokról beszélünk ebben az összefüggésben, és amikor elértük a legális bevándorlásról szóló eh, vita eh, fázisát, nagyon érde, eh, érzékeny kérdések merültek fel, a foglalkoztatás, a munkáról hiány, a demográfiai érvek, a képzésre vonatkozó érvek, és az egyik legfontosabb elem ezen a javaslaton belül, amely javaslatnak a lényege az, hogy az idénymunkások, akik jelen pillanatban a tagállamokban dolgoznak, ne kerüljön sor ezeknek az idénymunkásoknak munkásoknak a kizsákmányolására. Tudjuk, hogy erre pedig egyelőre még sor kerül. Szeretnénk úgy szabályozni az idénymunkások piacát, hogy ezt a gazdaság részének tekintjük. Az idénymunkások az Európai Unióba jönnek, itt keményen dolgoznak, és aztán visszatérnek hazájukba. Olyan emberekről van szó, akikre szükség van a gazdaságunkban. Most megpróbáljuk meghatározni, hogy gyakorlatilag ez mit jelent, hogyan tudjuk őket védeni, védelmezni, és hogyan szeretnénk az idénymunkásokról szóló javaslatot előrevinni. Itt főleg a mezőgazdasági ágazatról van szó, illetve a az alacsony képzettséget követelő munkát elvégző emberekről, de ez nem jelenti azt, hogy ők maguk is alacsony képzettséggel rendelkeznek. Ez a háttér. A, a javaslat megjelent tehát, és bizony szükségünk van a bevándorlásra, és szükségünk van az idénymunkásokra is. A javaslat jogi alapja vitát képezett, ugyanis amikor a, jó, a legális bevándorlásról beszélünk, akkor foglalkoztatási kérdésről is beszélünk. Ezért az 50-es cikket választó, fogadtuk el, a LIBE bizottság társ jelentéstevő és a foglalkoztatási bizottság, tehát a két bizottság társ jelentéstevők a megfelelő jogi alap szerint a LIBE szakbizottság, az illetékes bizottság az én véleményem szerint, de társ, jog, társ jelentés készítése van szükség, különös tekintettel a 16-os cikkre vonatkozóan, amely az egyenlő elbánást szabályozza. Sergio Konferáti társjelentéstevőmmel nagyon szorosan együttműködünk. Ő lesz a Foglalkoztatási Bizottság jelentéstevője, és Papadopoulou asszony véleményt készít a témához a Nőjogi Bizottságból. A Foglalkoztatási és a Libe Bizottság szorosan együttműködnek, annak érdekében, hogy biztosítsuk ennek a jogszabálynak a lényegét, hogy az idény munkások, akik az Európai Unióba érkeznek, olyan munkaerőpiacra lépjenek be, amelyben nem mennek alá a többi munkavállaló által kínált, vagy munkavállalónak kínált bérnek, és nem tárgyai, nem kerül sor a kizsákmányolásokra. Tíz percem van csak, úgyhogy nem tudok minden pontra kitérni. A kulcsfontosságú elemeket szeretném felvetni. A szubszidiaritás kérdése, a sárga kártyás rendszert nem tudták alkalmazni ebben a javaslatban, de volt több tagállam is, amely szubszidiaritásra hivatkozott és arra hivatkozott, hogy a szezonális munkavállalók kérdésével tagállami szinten kell foglalkozni. Ezzel a javaslattal foglalkozva ezt én tudomásul veszem, hiszen ez a javaslat a bevándorlásról szól részben, és ez egy nagyon érzékeny kérdés. A tagállamok ugye a saját hatáskörben akarnak ezzel foglalkozni, és ami a bevándorlást illeti, még nem mindenki ismerte fel, hogy az európai megoldás hozzáadott érték lehet. Egy olyan környezetet akar ez a javaslat létrehozni, amelyben az idénymunkások, akik az Európai Unióba érkeznek, elvégzik a munkájukat, és cirkuláris migrációt végeznek, az Európai Unióba jönnek, és aztán visszatérnek a hazájukba. De megfelelő bért kapnak, és megfelelő lakhatást biztosítanak számukra, és nem maradnak tovább hat hónapnál. A javaslatot gyakran túlságosan ambiciózusnak tekintik, de ez nem annyira ambiciózus, hogy azt mondaná, hogy az idény munka nem az ami. Az idény munka, főleg a mezőgazdaság, a turizmus, tehát konkrét ágazatokra vonatkozik, amelyek szezonális jellegűek, és nem akarunk túl ambiciózusak lenni, azt akarjuk elérni, hogy valóban a szezonális ágazatokkal foglalkozzunk, és ezekre térjünk ki. Tehát a legális bevándorlásra, szól, szó, bevándorlásra szóló csomag egy fontos részével foglalkozunk, és nem akarunk kitérni olyan dolgokra, amelyek a javaslatnak nem képezik célját. Nagyobb védelmet akarunk a kizsákmányolt idénymunkásoknak, a az engedélyezés függ, függ, engedélyezés függ attól, hogy van-e munkavállalási szerződése a személynek, megfelelő lakhatást biztosítanak-e számára, ezt bizonyítani kell, egyes szankciók is szerepelnek ebben a javaslatban, és természetesen az egyenlő elbánás elve is. A javaslat a e, tagállami nemzeti munkavállalókkal egyelő elbánást biztosít a 16-os cikk alapján. Tudjuk, hogy a 16-os cikkben a meghatározott definíció nem eléggé megy messze e, egyesek számára ahhoz, hogy, a, hogy az egyenlő elbánást biztosítsa, és pontosan erről fogunk beszélni a e, Foglalkoztatási Bizottság tagjaival és önökkel, akik a munkaszervezeteket képviselik. Harmonikus munkaerőpiaci gyakorlatot akarunk biztosítani, és nem akarjuk azt, hogy egy munkavállaló másik alá menjen. Az Európai Bíróságnak is nagyon sok mondani valója van a témában, ítéletek születtek ezzel kapcsolatban, a kiküldetés irányelve kapcsolatban is. Az idény munkásokat meg kell határozni, még van öt percem, úgyhogy gyorsan végigmegyek a többi javaslaton. Nem fogok részletekbe menni. Kérem, hogy a munkadokumentumot olvassák el, és a részletekre vonatkozó kérdéseiket tegyék fel. Az idei munkásokra vonatkozó definíció a LIBE és a Foglalkoztatási Bizottság feladata lesz. A jelenlegi definíció nem eléggé precíz, és eh, szeretnénk pontosabban meghatározni azt, hogy mi a szezonális munkás. Ez ezzel visszatérnék azokra az ágazatokra, amelyekre, amelyek érintettek, és amelyekben vannak eh, idénymunkások. Azok a szektorok, amelyeket kizárhatunk, ezzel kapcsolatban is van vita, például az építőipar és más ágazatok, ez egy nagyon komoly része a jelentésnek, és erről már beszéltünk az ágazat képviselőivel. A körkörös migráció kérdése rendkívül fontos. A tamperei eh, javaslatok idején az volt az eredeti gondolat, hogy a legális bevándorlók, akár képzettek, akár nem, akik az Európai Unióba érkeznek, eh, ők eh, gyakran a társadalom sokba kerülnek, holott azt nem vettük figyelembe, hogy nagyon sokkal hozzájárulnak a gazdasághoz. Rengeteget nyerhetünk az ő jelenlétükből, és ez is fontos része a jelentésnek. Nagyon sok NGO van itt jelen, képviselő, NGO képviselői, akik szeretnék ezt a kérdést majd megvitatni velünk. A következő és legfontosabb javaslat az engedélyezési e, eljárás. A Libe Bizottság e, lesz illetékes ebben a témában. Meg fogjuk nézni, hogy e, megvannak-e a, a, az érvényes munkaszerződések, a, az utazási dokumentumok, a betegbiztosítás, hogy megfelelő forrásokkal rendelkeznek az idénymunkások, munkaerőpiaci tesztek, az engedélyezés volumene kritiká, kritikus kérdés, aztán annak a lehetősége, hogy munkaadót váltson, a e, munkavállaló, ez is fontos. A szezonális munkavállalók gyakran rendkívül nehéz körülmények között dolgoznak. Láttuk ezt Rozánóban, Olaszországban, ahol az idénymunkások e, olyan körülmények között éltek, ami nem volt elfogadható. Ez a javaslat nem tud minden kizsákmányolási elemre kitérni, de mégis egy minimális standardet kell, hogy biztosítson, amelyet az Európai Unióban a szezonális munkavállalóknak biztosítani kell. Tehát az, megnézzük az engedélyt, a tagállamok eh, biztosítják eh, majd eh, azt, hogy világos legyen a beutazás feltételrendszere, a megfelelő életszínvonalat kell biztosítani számukra, megfelelő lakhatást kell biztosítani számukra, és végül pedig, ami a szankciókat és a panaszokat illeti, ahogy már elmondtam, könnyű azt mondani, hogy panaszt tehet az idénymunkás, tehát, de ők nem szakszervezeti tagok, gyakran kizsákmányolják őket, hogyha munkaadót váltanak, akkor megint nehéz helyzetben lehetnek, úgyhogy meg kell próbálnunk olyan helyzetet kialakítani, amely minimális standardet biztosít. Aztán az inspekció, az ellenőrzés rendkívül fontos. Elfogyott az időm. Az utolsó pont, amit el szerettem volna mondani, a következő. Azt remélem, hogy az idei munkásokról szóló um, irányelv eléri a célját, az egyelő elbánásról beszélnünk kell, és ebben meg kell állapodnunk, a tagállami adottságokat figyelembe kell vennünk, de azt is figyelembe kell vennünk, és tudnunk kell, hogyha a tagállamok vezetik az utat, és ők akarnak közös bevándorlási politikát, ők voltak azok, akik vezették ezt, elfogadták azt, hogy a gazdasági bevándorlás hatalmas forrást jelent az Európai Uniónak, és hogyha ez így van, akkor viszont standardeket kell biztosítanunk, amelyek az Európai Unió számára megfelelnek. Az Európai Unió az értékek közössége, a cirkuláris migrációt, az idény munkásokat megfelelő szinten kell kezelni. Ez kritikus kérdés, nagyon hasznos előrelépést jelent ez a legális bevándorlás területén, és azt remélem, hogy mindenki, aki fenntartásokkal él a javaslattal kapcsolatban, ezeket a fenntartásokat felveti, ezeket meg tudjuk vitatni, és ezek a vitatárgyát képezik majd. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, Claude tény, hogy az előadó 20 percet kapott, de azt javaslom, hogy a többi hozzászólás legyen rövidebb, maximum 7-10 perc annak érdekében, hogy maradjon idő a vitának. És át is térünk majd utána a délután második részben a szociális partnerekre. Most pedig Márta Szigen asszony az Európai Bizottság belügyi főigazgatóságának nevében kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Először is hadd mondjak köszönetet. Köszönöm a Libe Bizottság, Szakbizottságnak, hogy megszervezte ezt a eh, nyilvános meghallgatást két fontos eh, javaslatról, eh, amelyek a 2005-ös legális migrációs politikai tervet irányzat kiegészíteni. A vállalaton elhelyezésekről és az idény munkáról van szó. egy téma rendkívül fontos. Ez az első két téma, amit a Lisszaboni szerződés hatályban lépése után tárgyaltunk minden érdekelt jelenlétében, és ez kiváló alkalom arra, hogy ezt még cseréljük meg, eh, értsük, mik az agályok, mik a vélemények, mik a kételyek, eh, mi az, amit felvállalhatunk, mi, mint bizottság, hogy eh, jobban megmagyarázzuk a helyzetet, illetve a döntéshozatali folyamat célirányosabb lehessen. A migrációval kapcsolatban azt mondjam, hogy ez az élet velő, velejárója. Nemrég volt egy rendkívüli esemény, Európa különböző, sőt a világ különböző részein, valahol nyilván, valahol kevésbé, de mindenhol az állampolgárok mi is találkozunk a migráció kérdésével. Úgy gondolom, hogy a jó kezelése a migrációnak, a megértő kezelése ellengedhetetlen követelmény a mai világban. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk az Európai Unió részéről, hogy biztosítsuk, megfelelő átfogó kezelése legyen a jelenségnek az Európai Unióban és a harmadik országokban. Ez nem csak a válságidőkre érvényes, hanem hosszú távon, hosszú távon is. Így tudjuk a fenntartható megközelítést biztosítani ezen a téren. Most pedig, mivel az idő rövid rátérek az idény munkásokra vonatkozó irányelvre, amelyről már szólt az előadó. Addig röviden emlékeztetnék arra, hogy mi van a javaslat mögött. A fő célja a javaslatnak, hogy segítsük az egyszerű, zöggenőmentes vonzó keret kialakítását a különösen veszélytetett dolgozók számára, az idény munkások számára, akik szezonális jelleggel jönnek dolgozni az Európai Unióban. Biztosítani szeretnénk, hogy ez a dolgozói kategória megfelelő védelmet kap a, ö, többek között a kizsákmányolás minden formája ellen ez az első javaslat az alacsony képzettségű dolgozókról a legális migrációs csomag óta. És különösen érdemes a figyelmünkre, hiszen a magasan kvalifikált dolgozókra is vonatkozik irányelv. Nos, mit kell tudnunk erről a javaslatról? Nagy igény van harmadik ország béli dolgozókra. Az EU-nak szüksége van rájuk szezonális munka esetén, mezőgazdaságban, idegenforgalomban és máshol, mivel egyre kevesebb EU dolgozó vállalja ezt a munkát. Azt mutatja a gyakorlat, hogy az idény munkások, harmadik országból származó idény munkások védelemre szorulnak ebben a helyzetben gyakran kizsákmányolják őket, rossz körülmények között dolgoznak és élnek. Ezen mindenképpen változtatnunk kell. A földközi tengeri térség friss eseményei azt mutatják, hogy az illegális migrációnak ellen kell állni, a legális migrációt pedig megfelelően ellenőrizni kell. Mi az előny, ami származik a bizottsági javaslatból? Javaslatunk alapja az, hogy egy gyors eljárást biztosítunk a nem EU tagállamokból származó dol, szezonális dolgozók befogadására. Erre szükség van az EU gazdaságának. világosan kiderül a javaslatunkból. A tagállamok kompetensek, hogy a migránsok kvótáját megállapítsák. Ők tesztelhetik a munkaerőpiacot. A tagállamok autonómiája tehát nem sérül a befogadási számok megállapításának tekintetében. Ez az irányelv azonban lehetőséget ad arra, hogy gyors eljárást biztosítsunk minden tagállamban, és az idény munkások hasonló feltételek mellett léphessenek be az EU-ba. Világos, egyszerű befogadási szabályokat tartalmaz a javaslat. Ez azt jelenti, hogy kevesebben dolgoznak majd illegálisan idény munka kapcsán, vagy maradnak illegálisan az EU-ban, ha legálisan is léptek be remélem hogy a tagállamok a megfelelő átültetést megteszik ennek határideje július. Nagyon fontos majd monitorozni, hogy a tagállamokban ezt hogyan sikerül átültetni és végrehajtani a stabilizáció és regularizáció a célja a javaslatnak. A javaslat kiterjed a munkakörülményekre is. A munkadók be kell bizonyítsák, hogy az idény munkások megfelelő ellátásban, lakhatási körülményekben részesülnek tartózkodásuk alatt. Mehani, panasz tevési mechanizmust is ki dolgoztunk, hogy az irányelv jobban végrehajtható legyen. És ahogy az előadó mondta, a monitoring nagyon fontos lesz. Maga az irányelv és a javaslat egy bizonyos struktúrát tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy az idénymunkások milyen elhelyezést kapnak az EU-ban. Ez is része annak, hogy a körkörös migráció hogyan valósul meg. Ez egy nagyon fontos eleme a migrációs politikának, mint csomagnak. A migránsok körkörös mozgása az EU és a hazájuk között nem csak azt teszi lehetővé, hogy ne maradjanak itt illegálisan, a legálisan belépett migránsok, hanem hogy megfelelő helyzetbe kerüljenek saját hazájukban is. Nos, hogyan tovább? Remélem, sikerül gyorsan előrelépni ebben az ügyben. Vitát folytattunk már erről az érdekeltekkel, a folyamat éppen zajlik a tanács felügyelete alatt, és megpróbáljuk meggyorsítani a javaslat elfogadását. Remélem, hogy a megjegyzéseiket, kérdéseiket ma hallhatjuk, és magunkkal tudjuk vinni annak érdekében, hogy meggyorsítsuk a folyamatot. A bizottság készen áll erre. Szeretném aláhúzni, mint ahogy az előadó is mondta, hogy van olyan különleges eset, amikor a ö, szubszidiaritás vendő ö, figyelembe. Egyes vélemények érkeztek különböző ö, nemzeti parlamentektől, egyesek negatívak, mások pozitívak. Nagyon fontos tapasztalat volt ez a bizottság számára is, amikor készítette ezt az anyagot. Köszönöm szépen! Nagyon nagy örömmel hallgatom kérdéseiket, és szükségesen válaszolok. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Vadasi Viviennek, a Magyar Köztársaság EU melletti állandó képviseletének IB tanácsosának. Őt is arra kérjük, hogy tartsa be a hozzászólási időt, mert még ketten szólnak hozzá a vita, nél, eh, vita előtt, és eh, a vitára is kell idő. Köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök úr, köszönöm szépen eh, mindenkinek, mindenkit sok szeretettel köszöntök. A magyar elnökség nevében én is szeretnék köszönetet mondani a Libe szakbizottságnak, hogy megszervezte e, ezt a meghallgatást. A magyar elnökség nagy fontosságot e, tulajdonít e, az érdekelt felekkel való konzultációnak és a szoros együttműködésnek és az Európai Parlamenttel való együttműködésnek. Nagy lehetőség ez a magyar elnökség számára, hogy a vitát vezetheti a tanácson belül az terv két elemével kapcsolatban, a legális bevándorlásról szóló tervvel kapcsolatban. Ennek a javaslatnak a lényege véleményünk szerint az, hogy egyszerű és zöggenőmentes rendszert biztosítson, amely a gyakorlatban a tagállamokban is alkalmazható. És rugalmas rendszerről kell, hogy szó legyen, amely a tagállami egy, a tagállami adottságoknak is megfelel, és persze ne felejtsük el közben az idénymunkások érdekeit. Köszönöm a, ezt a munkadokumentumot, és remélem, hogy a vita ö, gyümölcsöző lesz számunkra. És hogyha megengedik, akkor ö, most rátérnék a tárgyalások helyzetére, magyar nyelven folytatnám az előadásomat a magyar elnökség alatt nagy intenzitással folytatódtak a belga elnökség által már megkezdődött munkálatok, a tervezett szakértői szintű tárgyal tárgyalása folytatódott tovább. A tárgyalások során tovább mélyült a vita, egyes részkérdések kapcsán letisztultabbá váltak a tagállami álláspontok ahogy Morales képviselő úr is említette, és a bizottság is említette, a tárgyalások során egyes tagállamok folyamatosan e- e- emlékeztettek a nemzeti parlamentjük által tett a szubszidiaritásra vonatkozó véleményre. <clears throat> A tervezet által kész, ö, érintett fontos és rendkívül komplex szociális és munkaügyi kérdéseket a tanács illető, illetékes szakértői munkacsoportja, a szociális kérdésekért felelős munkacsoportja keretében tárgyaljuk. A munkacsoport ad majd részletes szakvéleményt a tervezett megtárgyalására hatáskörrel rendelkező munkacsoport, tehát a migrációs kérdésekért felelős munkacsoport számára. Ez összevethető a, a parlamenten belül a, a LIBE és, a, és a, az Employment Bizottság együttműködésével. Ezek a, a szociális kérdésekre vonatkozó tárgyalások elég intenzívek és még folyamatban vannak a munkacsoport keretében. A migrációs kérdések tekintetében a tárgyalások középpontjában jelenleg a három hónapot meg nem haladó tartózkodás kérdése áll a, ennek kapcsán intenzív tárgyalásokat folytatunk az érintett vízum, vízum szakértők bevonásával is. Az alapvető kihívás e tekintetben a rövid és a hosszú távú tartózkodásra vonatkozó az uniós jogban elkülönült szabályrendszer összehangolása. Összhangban a tervezett célkitűzésével ugyanakkor az elnökség határozottan úgy véli, hogy a szezonális munkavállalóknak a tartózkodás hosszától függetlenül ugyanolyan jogokat szükséges biztostani. Az elnökség ennek mentén keresi a kompromisszumos megoldást a megfelelő egyensúly kialakítása érdekében. A tervezett további központi elemét jelenti a szezonális munkavállaló definíciója, ahogy erre Moraes képviselő is, úr is utalt, <clears throat> valamint a szezonális munkavállalás időtartama. E kérdések tekintetében ö, eltérő tagállami érdekek körvonalazódtak. a egyes tagállamok nemzeti sajátosságai, ö, illetve az általuk működtetett, ö, már sikeresen működtetett rendszerek tekintetében, ugyanis a szezon és a szezonális munkavállalás jelentősen eltér a tagállamunk, tagállamunként eltér, hogy mely gazdasági szektorokban folyik szezonális munkavégzés. Ezen kívül a, a javaslatban szereplő hat hónapos időtartam egyes tagállamok számára túl hosszú, míg más tagállamok számára túl rövid. Fontos ezért a megfelelő egyensúly kialakítása, és ennek érdekében figyelembe venni az eltérő nemzeti gyakorlatokat. A migrációs kérdések tekintetében további vita tárgyát képezi, hogy a tagállamok területéről is benyújtható legyen a kérelem meghatározott esetekben. További vitás kérdés a megfelelő lakhatás biztosításának kérdése. Egyes tagállamok számára problémát okoz a megfelelő lakhatási ö, körülmény, a javaslatban szereplő adequate standard of living és az arányos javadalmazásnak a pontos értelmezése. Egyes tagállamok emellett agályosnak találják azt, hogy a tervezet a foglalkoztatóra hárítja a megfelelő lakhatás bizonyítását, még abban az esetben is, hogyha nem a munkáltató biztosítja a szállást, hanem például a munkavállaló rokonainál, barátainál száll meg és a gyakorlatban nehéznek érzik annak a, a, a bizonyítását, hogy hogyan tudja bizonyítani ebben az esetben a munkáltató, hogy megfelelő a lakhatási körülmény. Az elnökség tehát az általam röviden említett részkérdések mentén tervezi a, a javaslat további tárgyalását, intenzív tárgyalását és természetesen a munkánk során együttműködünk a bizottsággal, valamint már a soron következő lengyel elnökséggel, és, és nagyfokú érdeklődéssel fordulunk az Európai Parlamentben folyó tárgyalások felé, továbbá figyelmet, nagy figyelmet kívánunk fordítani az érdekelt szervezetekkel folytatott dialógusra, és mi is számítunk a proaktív megközelítésre. Köszönöm szépen, remélem belefértem az időkeretbe. Köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy 5 percben a jelentéstevőket hallgassuk meg, a FEM és a LIBER jelentéstevőit. Először Konferáti úrnak, Szerzsó Konferáti úrnak adok szót a Foglalkoztatási Szakbizottság nevében. Általánosan el szeretném mondani, hogy ellentétben azzal, amit néha gondolunk, az irányelv lehet kontraproduktív is. Itt alapvető jogokat kell megvédeni, a szezonális munka egyre nagyobb mértékben növekszik, illetve a szezonális munka összetétele is változik. Korábban főként a mezőgazdaságban dolgoztak szezonális munkások, de az utóbbi időben ez szintén megváltozott, és a szolgáltatói ágazatban is nagyon sokan dolgoznak szezonális munkásként a turizmusban, az idegenforgalomban, a szabadidős ágazatban. És itt is növekedett a szezonális munkások száma. A mezőgazdaságban, a feldolgozó ágazatban is sok szezonális dolgoznak, és a turizmus iránti igény, a turizmus iránti kereslet Európában szintén növekszik. Éppen ezért egy pontos irányelvre van szükség. A második a hatáskör kérdése. Nagyon fontos, hogy itt rugalmasságot mutassunk. A szezon ról való gondolkodás három hónapot jelent, de ez országonként más és más lehet, senki nem marad általában három hónapig. Olaszországban nem ugyanaz minősül szezonnak, mint más országokban. Éppen ezért a tagországokra kell bízni azt, hogy tovább lépnek-e esetleg az irányelv hatáján kívül, és plusz ágazatokat is lefednek ezzel az irányelve, mint amiket egyébként az irányelv lefed. Az egyenlő bánásmód kérdése második témaként szintén felmerül itt. Ez nem jelentheti pusztán a egyenlő fizetést, hanem kell, hogy vonatkozzon a munka helyi, munkahelyi biztonságra, a munkafeltételekre, és arra, ami az anyagi feltételeihez, fizikai feltételeihez járul hozzá a munkakörülményeknek. Éppen ezért mindezt egy tág keretben kell tekinteni, nem pusztán a fizetésre korlátozni. És az eszköz, amikkel kell ezeket az azonos feltételeket kezeljük, ez azt, azt is jelenti, hogy a versenyhelyzetnek is meg kell valósulni, az átláthatóságnak, felveti a dömping kérdését is, illetve az egyensúlyt felbomlását egy adott szektorális ágazatban. És nagyon fontos, hogy a kollektív szerződések képezzék a e, fizetés rögzítésének alapját. Ez az Európai Unióban tagországonként más és más. Ez vonatkozik e, azokra a területekre, amelyeket lefed az irányelv, és azokra is, e, amiket nem fed le. A szankció és az ellenőrzés esetében nagyon fontos az elcsúszást megakadályozni. A szezonális munka nagyon gyakran fekete munkát jelent. Mert nagyon nehéz ennek az ellenőrzése, felderítése, nyomon követése. Az ellenőrzések és a büntetések éppen ezért döntőek a jövőbeli szezonális munka minősége szempontjából. Az ellenőrzések és a szankciók eh, nélkül nem lehet eh, nagyobb előrelépéseket tenni. Nagyon fontos egységes feltételeket teremteni, de ettől függetlenül tartanunk kell attól, hogy a fekete munka aránya tovább fog növekedni Európában. Éppen ezért lehet, hogy hasznos volna, ha átmeneti szabályozást alakítanánk ki. Hogyha az irányelv hatályba lép, akkor bizonyos kvóták kerülnek rögzítésre a bevándorlók esetében, és mindennek tekintettel kell jönni a jövőbeni fejleményekre is. Akik most itt vannak, nem képezhetik az alapot, a kiindulás alapját. Hát szükség van az átmeneti szabályozásokra. Akik már most Európában tartózkodnak, rájuk mind tekintettel kell lenni, őket figyelembe kell venni, és a parlament javaslataiban is tekintettel kell lenni ezekre a szempontokra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Konferáti úr. Antigóni Papadopoló asszonynak adom át a szót, aki a FEM szakbizottság jelentéstevője. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is az anyanyelvemen szeretnék beszélni. A bevándorlási politika Európában meghatározó. A szezonális munka az Európai Unió minden országában növekedett, és egyértelművé vált az, hogy rendkívül fontos irányelvet kialakítani. Ez pedig egy megfelelő lépés a megfelelő irányba. A bevándorlói hullámokat jobban szeretnénk kezelni, az átmeneti jellegű bevándorlást is, átlátható szabályozásokra van szükség, a munkavállalók esetében, illetve az ő tartózkodások, illetően az átmeneti tartózkodásból nem szabad, hogy állandó tartózkodás váljon. Minimális a standardokat kell kialakítani, minimális szankciókat azon munkaadókkal szemben is, akik illegálisan járnak el. A Nőjogi Szakbizottságban az esélyegyenlőség kapcsán azt gondolom, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy a nők nagy részben képviseltetik magukat a szezonális munkában, ők védelemre szorulnak, nagyon gyakran szegény országokból érkeznek, gyermekeik vannak, néha terhesek. És amikor külföldre mennek, akkor akadályokba ütköznek, nem ismerik a nyelvet, klisékben gondolkodnak róluk, és éppen ezért védelemre szorulnak védelemre szorulnak azért, hogy megfelelő szállást kaphassanak, megfelelő tájékoztatást jogaikról és kötelezettségeikről a saját nyelvükön. A vendégadó ország, a befogadó ország fontos, hogy megfelelően informálja őket. Hogyha szabálysértése kerül sor a szerződés elleni sértésre, akkor erről informálni kell a hatóságokat speciális szabályozások, megállapodások érvényesek a szezonális munka esetében. Nagyon gyakran túlóráznak a szezonális munkában dolgozók, szezonális munkát végzők. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ismerjék a jogaikat. A befogadó országnak megfelelő mechanizmusok bevezetésére van szüksége, és megfelelő személyzetre is, annak érdekében, hogy rendszeres ellenőrzése kerülhessen sor a munkaadók körében, és ki lehessen deríteni azokat az eseteket, amikor a munkaadók nem tartják be a szabályozásokat. Éppen ezért nagyon fontos a jelenlegi párbeszéd, és morális képviselő úr bevezetőjében nagyon érdekes aspektusokra hívta fel a figyelmet. Nagyon fontos, hogy ezt a témát a tagországokkal tovább mélyítsük, az érintett ágazatok képviselőivel is. Azt gondoljuk, hogy főként a mezőgazdaságot, illetve az idegenforgalmat érinti a szezonális munka. Sokrétű ágazatokról van szó, minden tagországot érint ez, és éppen ezért nagyon fontos ez a téma. A tartózkodási feltételeknek egészséges feltételeket kell biztosítaniuk, megfelelő lakhatást, és ezek olyan témák, amelyekről beszélni kell a tagországokkal. Szakbizottságunk üdvözli az irányelv tervezetet, és szívesen veszünk részt a további vitában. Köszönöm szépen! Köszönöm. Jegyeztük a hozzászólási kéréseket. Azt javaslom, hogy hallgassuk meg a kérdéseket, és utána a panel tagjai két percben eh, jeleznének vissza. Señora López. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék szólni arról, hogy a legális bevándorlás hogyan ösztönözhetjük azért, hogy elkerüljük az illegális bevándorlás növekedését. Éppen annak érdekében, hogy ez az irányelv hatásos legyen a jelenlegi legális bevándorlással szemben. Ennek az egyetlen módja együttműködni a származási országokkal, azaz a déli országokkal, a dél-amerikai országokkal, bármely más országgal. Meg kell tehát ezt ö, szervezni, úgy, ahogy ez történt Európában, akkor, amikor mi is bevándoroltunk más országba. Be kell csatornázni ezt a bevándorlást, informálni kell a dolgozókat, akik Európába akarnak jönni, hogy mik a jogaik, mik a kötelezettségeik. Ez nagyon fontos hiszen a dolgozók mielőtt jönnek, már megismerik a munka körülményeiket és jogaikat. Ezért elő kell ezt segíteni azon országokban, amelyekben demokratikus átmenet van most. Ott, ahol diktatúra van, ott sokkal nehezebb az új szomszédsági politika, éppen hogy elősegítheti ezt azon országokban, ahol elő lehet készíteni a bevándorlásra a dolgozókat. A mondatom második része a rugalmassággal kapcsolatos. Meg kell határoznunk a rugalmasságot, hiszen a rugalmasság nem azt jelenti, hogy csökkentjük a jogokat. A rugalmasság azt jelenti, hogy eh, egyenlő bánásmódot kell biztosítsunk. Figyelembe kell venni a különböző helyzeteket, ahogy az előadó is mondta. Nem ugyanaz a helyzet Andalúziában, Máltán, ahogy Kofferáti úr is mondta. Van, ahol kilenc hónapig tart az idény, a jogok hordozhatóak legyenek. A az idény munka ugyanis visszatérő jellegű, át kell tudni vinni a jogokat azért, hogy ismerhesse az érkező dolgozó jogait, kötelességeit. Fontos, hogy a szakszervezet, nem csak az európai szakszervezetek, hanem a származási országok szakszervezetei kapcsolatba legyenek az európai szakszervezetekkel, és információt cserélhessenek. Nemzet, a ö, nemzetközi munkaügyi szervezettel ki lehetne dolgozni ezt az együttműködést a szakszervezetek között a származási országokban és Európában. Itt ö, a jogok védelméről beszélünk, arról, hogy a dolgozók veszélyeztetett helyzetbe ö, vannak, megkérdőjelezhetik a jogaikat. Jó lenne, hogyha az akciózati aspektusok mellett odafigyelnénk másra is. Egy másik fontos aspektusra, a munkafelügyelet a tagállamokban hogyan tud együttműködni. Ugyanis világos, hogy minden országnak megvan a maga munkaerőpiaca a jövőben európai munkaerőpiac lesz, mediterrán munkaerőpiac, mobilitás van és lesz. Világosan kell látni, hogy egy európai szervezet hogyan tud szankciót gyakorolni. Ilyen mechanizmus még nincs, de megfigyelő központot, ügynökséget, szervezetet létre lehet hozni, és azok érdékelnék, hogy mi a helyzet a különböző országban. Papa Nikolaj úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok idény munkás van, sok tagállamban. Sajnos gyakran illegálisan tartózkodnak ezen országokban. Egyenlő bánásmódra van joguk, de sok esetben nagyon veszélyeztetettek. Egyetértek a az előttem felszólalókkal ö, sok különböző nemzeti álláspont van ebben a kérdésben. Meg kell találni a módját, hogy a körkörös migrációt is tudjuk kezelni. A kérdés a következő, és szeretném, hogyha az előadók válaszolnának erre a kérdésre. Természetesen az irányelv elfogadása az idény munkáról nagyon fontos eszköznek tűnik. Ebben mindannyian egyetértünk. dél-európai országok specifikus vonása, hogy őket érinti e, a e, masszív bevándorlás más országok válsága miatt. Hogyan lehet biztosítani az, hogy az irány jellegű munkások nem maradnak tovább a keleténél, nem vannak illegális bevándorlók, a legális migráció után? Hogy lehet elkerülni, az ilyen irányelv, ennek az irányelvnek a kijátszását. Következő kérdés. E, egyetértek Klóddal, illetve Klód sok érvével, mert felvonultatott az idény munka jellemzésével kapcsolatban. De fontos odafigyelni a, arra, hogy kétoldalú megállapodások léteznek a tagállamok között. Például Spanyolország példát hoznám föl, amely kétoldalú megállapodást írt alá hat harmadik országgal szükséges ezt közelről megvizsgálni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Enció úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, akik bemutatták tevékenységüket. Ez a tevékenység fontos. Figyelembe kell venni az Európai Unióban ezt a jelenséget ami a legális bevándorlást illeti, nagy probléma van az EU-ban, mégpedig a következő. Nagy különbség van az európai szintű stratégia és a tagállami politikák között. Ez a stratégiai eltérés komoly problémákat okoz a legális bevándorlásban, főleg az idénymunka tekintetében megfelelő bizonyítékkal rendelkezünk, hogy azt állíthassuk, hogy harmadik országból származó idény munkások és a tagállamokból származó idény munkásokat is kizsákmányolják, rossz munkakörülmények között dolgoznak. Itt a közvetítőkre szeretnék utalni, ők biztosítják a dolgozóknak a szállítását és lakhatását közhatóságok is ezt tanúsíthatják. Az idény munka jellegi, az idény munka területén joghézag van, ezt szabályozni kell, meg kell oldani a problémát. a munkakörülmények az idény dolgozók, idény munkások számára javítandók. Van egy probléma az európai dolgozók migrációjával kapcsolatban, és itt Romániára és Bulgáriára gondolok, az ő dolgozóikat sok munkaerőpiacon diszkriminálják. Az Európai Unión kívül érkezők gyakran jobb körülmények közé kerülnek, mint az európaiak. Javítani kell a harmadik országokból származó, származó idény munkások életkörülményein, de az európai szinten is biztosítani kell. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy még egyszer szem előtt kell tartanunk azt, hogy ezzel az kezdeményezéssel mit akarunk elérni. Hol a, ennek a lényege? a szezonális munkások, munkavállalóknak a e, helyzetét akarjuk-e javítani, a diszkriminációt e, megszüntetni, vagy meg csak arról van szó, hogy e, olyan munkavállalókat, hogy, hogy a munkavállalókat olyan tevékenységre, olyan munkákra alkalmazzuk, amely munkákat senki más nem akar elvégezni, mégpedig olcsom. Hol van a lényeg ennek az egésznek? Én az első kérdésre koncentrálnék inkább az munka, szezonális munkavállalóknak az életkörülményeit kell javítani. Ők idejönnek Európába, ezt tudnunk kell. Az első dolog a szezon munkások definíciója. Mi ez? Nagyon sok minden lehet egy, egy esemény, vagy egy struktúra, vagy egy évszak miatt szükséges munkavállaló. Ez az esemény, ez lehet árvíz, vagy valamilyen természeti katasztrófa, az évszázad lehet, az, az év szak lehet tavasz, nyár, ősz, tél, tehát számos dolgot itt bevehetünk a definícióba. A másik kérdés a cirkuláris migráció. Én ebben nem hiszek, ez nem létezik. Azok, akik Európában szeretnének dolgozni, azok továbbra is itt akarnak dolgozni, mert a családjukat el akarják látni, és ez teljesen normális, és ezt nem is lehet bírálni nem lehet, hogy itt illúziókban ringassuk magunkat. Aztán a munkaerőpiac vizsgálata. Előzőleg biztosítani kell az munkaerőpiac vizsgálatát. Ezt ismerjük Németországban, az, hogy valaki hogy bebizonyítsák azt, hogy egy tevékenységet valaki németországi munkavállaló nem végez el, ez nagyon sokáig tart, bürokratikus, stb. Tehát kérdezem, hogy erre tényleg szükség van-e munkakörülmények, megfelelő élet ö, ö, körülmények, e megfelelő lakhatás. Mi a, meglehe, mi, mi a megfelelő? Legyen emberhez méltó, természetesen legyen, legyen jó, de ezt is nagyon nehéz definiálni. Én nem igazán értem a megfelelő ö, fogalmat. Ami a munka bért illeti, azt akarjuk, hogy egyenlő bért kapjanak ezek a személyek, ne legyen dömping, és ne az legyen a vége ennek, hogy a szezonális munkások olcsón elvégzik a piszkos munkát. Végül pedig, hogyha már itt dolgoznak az emberek Európában, akkor a szakszervezeti jogokat is biztosítani kell. Valaki emlet félig terhes, vagy terhes, vagy nem terhes, ezt is nagyon fontosnak tartom. Köszönöm, Morvai asszony következik. Magyar nyelven szeretnék beszélni. Zavar engem ebben a migrációról bevándorlásról idénymunkásokról európai unión kvülről az európai unióba érkező idénymunkásokról szóló munkaanyagban hogy teljesen természetes normális elfogadható jelenségként kezeli az európai unió azt amiről beszélünk merthogy miről beszélünk? hogy szegény és nyomorúságos helyzetben lévő országok polgárai arra kényszerülnek a globális igazságtalanságok miatt hogy szerencsésebb helyzetben lévő gazdag országokba menjenek elvégezni azt a munkát amit az ottaniak nem hajlandóak vagy nem képesek többek között azért mert ezt is érdemes meg lenne megnézni hogy miért nem születik elég gyerek nincs elég munkaerő meg egyáltalán nem szvesen végzik el azt a fajta munkát amit nem csak harmadik világbeli országok polgárai végeznek el tévedés ne essék én egy olyan országból jövök magyarországról amelyik már hosszú évek óta az európai unió tagja mitöbb jelenleg ugyebár soros elnöke és mi kérem szépen még mindig küldő ország vagyunk a migráció szempontjából. mit jelent ez? nézzük már egy kicsit a jelenség mögé hogy miről is beszélünk arról hogy például a minap találkoztam nagyon magasan képzett ápolónőkkel egy kórházban akik úgy töltik a vakációjukat amikor pihenniük és regenerálódniuk kellene hogy miután körülbelül fifty vagy 300 eurót keresnek egy hónapban, a nyarat azzal töltik, hogy átmennek egy másik Európai Uniós országba, egy szerencsésebbe, Ausztriába, és ott mezőgazdasági munkát végeznek, amiről beszélünk, ugye, a földeken. Vagy pedig diplomás magyar tanárnők, elmennek szintén two hundred and fifty three hundred eurókat keresve egy hónapban elmennek takartani szolgasorba osztrák meg eh, német meg egyéb háztartásokba. hát miről beszélünk? önök az egyenlőség kifejezést eh, használták azt mondták hogy azért van szükség többek között erre a dokumentumra hogy egyenlőség legyen. egyenlőség akkor lesz majd amikor ugyanannyi osztrák vagy német tanárnő jön magyar háztartásokba takartani mint fordtva vagy amikor ugyanannyi angol vagy francia ember jön a magyar földekre eh, dolgozni és azt megművelni mint ahány magyar megy nyáron a vakációjában a szerencsésebb nyugati országokba. és én arra kérem önöket hogy amikor legközelebb ilyen meghallgatást szerveznek elnézést kérek mások is négy percig meg négy és fél percig beszéltek elnök úr úgyhogy szeretném megkérni önöket hogyha legközelebb ilyen meghallgatásokat szerveznek a bevándorlás jelen, jelenségéről akkor hívják meg a küldő országoknak azokat a képviselőit is akik tudnak arról beszélni hogy milyen helyzetben vannak azok az emberek akiket a nyugat nyugati országok alkalmaznak úgymond idénymunkára illetőleg milyen hatással vannak az ottani közösségekre az ottani gazdaságra és az ottani családokra az a jelenség amivel önök most úgy foglalkoznak mintha normális lenne. nem normális igazságtalan és végtelenül rossz jelenségről van szó. köszönöm szépen! Mrs. Argentini asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Két megjegyzésem lenne. Az első. Miért van szükség egyáltalán szabályozásra a szezonális munkásoknál? Hát miért szeretnénk ilyet? Szeretnék arra körülményre utalni, hogy Európában nagyon sokan nem szabályozott munkahelyeken dolgoznak, szezonális munka vagy más munka keretében. Ők más országokból érkezett emberek, olyanok, akik Európában vállalnak munkát, és mindez azt mutatja, hogy világos szabályozásra van szükség. Ezek az emberek, ezeket az embereket illegális módon használják ki. Éppen ezért a szezonális munkára eh, vonatkozó irányelv az első lépés lehetne az illegális munka elleni küzdelemben. Úgy tűnik, hogy népgazdaságainkban ilyesmire még mindig szükség van. Ez az első megjegyzésem. A második. Természetesen azok az emberek, akik a szezonális munka eh, keretében vállalnak munkát, ugyanolyan szinten eh, kell, hogy fizetést kapjanak. de nehéz a további jogokat is garantálni. És itt kiderül, hogy a tanács eh, tervei az én véleményemtől erőteljesen különböznek. Például, hogyha 12 hetes eh, szerződésekről beszélünk, a szezonnak ennyi idő alatt még nincs vége, és az érintettek számára nem könnyű a szezon lejárta után visszatérő saját országaikba. Nagyon fontos, hogy itt egy űrről van szó, és az illegális munkahelyekből legális munkahelyeket kell teremteni. Bronc A bevándorlás liberális politika és nagy lelkű politika, ennek megengedése vannak azonban autonóm igények is, akik más nem szokványos körülmények között dolgoznak. Lehet ez a háború, gazdasági problémák, és ezek miatt távoznak a munkavállalók más országokba. Azoknak a munka, munka motivációja, akik támogatják a bevándorlást egyáltalán nem nagy lelkűek és generózusok. Ők rugalmasságot szeretnének. A szezonás munkák úgymond megfelelő munkavállalók, és ők fizetik meg ennek a számláját. Ez felfedi a munkaadóknak a tényleges motivációját. Őket nem, ezeket a munkavállalókat nem autonóm embereknek tekintik, hanem pusztán a termelés részének, rabszolgáknak, fix költségek nélkül. Megnéztük a feltételeket Rosszánóban, 12 órát dolgoznak itt az emberek naponta, a napi 2 euróért, de Rozánomból más információt is kap, kap, kaptunk. Vannak nem foglalkoztatott munkanélküliek. Hogyha van igény a szezonális munkára, akkor ezt a helyi munkanélkülieknek kell adni megfelelő munkafeltételek, munkaszerződések mellett, megfelelő fizetés mellett, megfelelő munkakörülmények mellett. A vállalaton belüli áthelyezetteket privilegizált embereknek tekintik, de azt gondolom, hogy ők pusztán többe kerülnek. A fejlődő világ eh, megpróbálja megvédeni a saját munkahelyeit harmadik világból érkező képzett munkavállalókkal szemben. És azt gondolom, hogy a harmadik országokból érkezők országai ugyanúgy kifizették az ő képzésüket, tehát szüksége van, szükségük van rájuk. És ezzel eh, kihasználjuk az ő munkavállalóikat, hiszen értékes képességekkel rendelkeznek, csak ők járulhatnak hozzá, hogy a saját országaikat hozzásegítsék a gazdasági eh, fellendüléshez, és nem szabad, hogy a nagyvállalatok őket eh, kihasználják. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló, mielőtt eh, visszaadjuk a panel képviselőnek a szót, Blinkevics Jute asszony, parancsoljon. És tiesų, aš Teljesen biztos vagyok benne, hogy az Európai Uniónak magasan kvalifikált és alacsonyan kvalifikált munkaerőjére is szüksége van kívülről. Ezzel szembe kell nézni. Az Európai Parlament régóta kéri a bizottságtól, hogy szülessék egy irányelv az idénymunkáról. Most itt van a javaslat, mindent meg kell tenni, hogy az irányelv előnyt hozzon az Európai Unió polgárainak, és azoknak is, akik hozzánk jönnek dolgozni. A következő aspektusokra térnék ki. Egyetértek azon kollégákkal, akik azt mondták, hogy az idény munkásokat gyakran rabszolgaként foglalkoztatják, és felháborító körülmények között élnek. Ezért ennek az irányelvnek biztosítania kell, hogy megfelelő körülmények között dolgozhassanak, élhessenek az idény munkások, hogy ne rabszolgák legyenek. Ehhez megfelelő ellenőrzés kell, olyan mechanizmus, amely lehetővé teszi a panaszok megfogalmazását is. A munkafelügyelet ellenőrizze a munkaadókat, ellenőrizze, hogy az irányelveket végrehajtják-e. Ez szerintem rendkívül fontos. Úgy gondolom, hogy a szociális partnereknek különleges szerepük van ebben, akár csak a szakszervezeteknek. Úgy gondolom, hogy a szociális partnerek ezért is szükséges volt meghívni a meghallgatásra. A harmadik országból ideutazó dolgozó esetleg beleegyezik abba, hogy rabszolgaként foglalkoztassák, mert nem tudja elképzelni, hogy másként történhetik. Informálni kell őket, hogy mik a jogaik, és hogy nem így kell élniük. Sok megjegyzést hallottunk, sok kérdést azt kérem, eh, hogy az előadók eh, próbáljanak meg koncentrálni arra, ami kérdésként vagy megjegyzésként hangzott el, reakcióként az előadásokra. Eh, Morás úr, a Libé szakbizottság előadója kap először szót. Elnök úr, azt hiszem, hogy Eh, először meg kell köszönjem, eh, hogy eh, ma még az utolsó előtti munkanapon foglalkozhatunk ezzel a kérdéssel. Most először foglalkozunk a legális bevándorlással a magasan és alacsonyan kvalifikált dolgozók szempontjából arról beszélünk, hogy milyen forgatókönyvek léteznek. A helyzet olyan, hogy több százezer idénymunkás dolgozik már az Európai Unióban, sokan illegálisan, egyesek legálisan. Ez a valóság. Nagyon én magam is első generációs bevándorlók gyereke vagyok nem az időjárás vonzott az Egyesült Királyságba, hanem a munkalehetőség a jelenlegi helyzettel kell foglalkozni, annak bonyolult jellegét ismerve, vagy nem is érdemes ezzel foglalkoztatni. Itt felmerül a szegénység és a kizsákmányolás kérdése. Sokan fel is vetették. Köszönöm szépen, hogy ez megtörtént. Primero López asszony Szerzentini úrral és Koferati úrral elmondta, hogy milyen bonyolult a valóság, és hogy védeni kell az idény munkásokat. Jelenleg egyes országoknak vannak bilaterális megállapodásai harmadik országokkal, mint ahogy hallottuk, de ez még nem elégséges rugalmasságra van szükség, egyenlő bánásmódra, illetve a jogok hordozhatóságára. Ez mind arra utal, hogyan lehet a javaslaton javítani. Kollektív megállapodások léteznek, ahogy Koferáti úr mondta ez alapvető kérdés. Különböző kollektív megállapodások vannak az Európai Unióban. Tudom, hogy a szakszervezetek és mások ezzel még fognak, ezzel még fognak foglalkozni. Az illegális bevándorlással foglalkozott egy kérdés. Romero López asszony elmondta, hogy egyfajta ösztönzés van ebben a javaslatban a legális, az illegális bevándorlás ne legyen olyan vonzó. Legális alapok kellenek, amelyek az érintett ágazatok szükségleteinek megfelelnek. Ez alapelv a javaslat megfogalmazásakor. Vannak más ösztönzők is a javaslatban, hogy ne maradjanak itt azok, akik bejöttek. Az idény munkások csak a legális tartózkodás esetén jogosultak a jogaikat érvényesíteni. Van, aki minden évben jön munkára. Ez is kiderül ebből a javaslatból. Ezért is van szükség erre a javaslatra, hogy az illetők ne maradjanak itt folyamatosan. Ezt ösztönzőkkel lehet elérni. Másrészt pedig vannak olyanok, akik más helyzetben vannak, meg kell érteni, hogy milyen a helyzete a dolgozóknak származási országban és az Európai Unióban. Olyan munkát végeznek, amelyet más nem akar itt elvégezni. A származási ország növekedése, az ottani életszínvonala is kérdés. Esetleg mások nem tértek ki arra, hogy minden bevándorlással kapcsolatos javaslatban két irányba lehet elindulni, nagyobb ellenőrzés, vagy nagyobb liberalizmus. Ez a javaslat a kizsákmányolást szeretné csökkenteni, és megfelelő gazdasági mechanizmus szeretne létrehozni. Ensi úr felvetett egy kérdés, ami nincs benne a javaslatban, ezzel is foglalkozni kell, milyen ügynökség ellenőrizheti a végrehajtást. Boink Tuta asszony és Koferati úr a szociális partnerek kérdéséről beszélt. Nagyon fontos őket is bevonni. Nem csak őket, hanem a civil szervezeteket, hiszen több millió dolgozóval foglalkoznak, gyakran a fél homályos, szürke zónával, a kizsákmányolással. Tudom, hogy mások is szeretnek válaszolni, ezért itt le is állnék elnézést, hogyha valakinek nem válaszoltam volna. Thank you, Mr. Moraes. Köszönöm szépen, Moraes úr. Szégenó asszony, Vadasi asszony, önöknek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az érdekes vitáért, Számos érv, amely elhangzott és megjegyzés nem volt új, de mégis ezeket hangsúlyozták még egyszer a képviselők. Nem akarok filozofikus lenni, de amikor arról hallottam, hogy az Európai Uniós szintű stratégia és a tagállami szintű stratégia összehasonlítását vetették fel, ezt az irányelvet úgy tekintették egyesek, mint, az, mint a szabálytalan bevándorlás eszközét. Hát ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy Európának átfogó bevándorlási menedzsmentre van szüksége. Ez nem csak filozófikus kell, hogy legyen, hanem sokkal inkább pragmatikus. Átfogóan szerettük volna ezt a múltban szabályozni. A bizottságot azzal bízták meg, hogy a legális bevándorlási politikai terv végrehajtását kezdje meg ágazati szinten. Ez ennek a végrehajtása azért jött létre, hogy egy olyan rendszert teremtsünk, amely világos szabályokat határoz meg a legális bevándorlás menedzselésével kapcsolatban. Ez nagyon fontos, ezt fontos erősíteni, hiszen ez azt jelenti, hogy ebben az összefüggésben a különböző elemeken dolgoznunk kell, nem csak a válságban kell, hogy ez működjön, hanem hosszú távon is, ahogy ezt már kezdetekben kifejtettem. Mi ennek a, az irányelvnek a célja? Ennek az ágazat, ebben a szezonális munkavállalók szabályozásának a célja? Megpróbáltuk a tagállami sajátosságokat figyelembe véve egy olyan javaslatot benyújtani, amely figyelembe veszi ennek a, az ágazatnak a jellemzőit. Kiszolgáltatott emberekről van szó, akik a kizsákmányolás tárgyai lehetnek. Amit már mondtam, az az, hogy próbálunk itt egy egységes, gyors eljárást biztosítani, amelyet lehet ellenőrizni, és amelynek a lényege az, hogy biztosítsa, hogy ezek az emberek, ezeket az embereket megfelelően, velük megfelelően bánnak. Itt nem arról van szó, hogy rabszolgák jönnek ide, akik olyan munkákat végeznek, amit más nem akar elvégezni. Az Európai Uniónak itt most lehetősége van arra, hogy a munkaerő hiányt orvosolja, ahogy ez gyakorlatban már megtörténik. Ez az irányelv keret ahhoz, hogy ezt méltó módon tegye meg. Ami a tovább tartózkodás szankcionálását illeti, most mi megpróbáltuk ebben az irányelvben a különböző elemeket felvetni, annak érdekében, hogy biztosítsuk a szezonális munkavállalók jogait. A bizottság természetesen a szerződés alapján kell, hogy dolgozzon, és az irányelv végrehajtását monitorozza. Tudom, hogy nem szabad már túl sokat beszélnem, de még annyit szerettem volna elmondani, hogy rendelkezésre állunk, hogyha vannak egyéb kérdéseik, vagy párbeszédet szeretnének folytatni velünk a különböző elemekről, a mechanizmusról, akkor kérem, eh, vegyék fel a kapcsolatot. Köszönöm szépen, Vadasi. Asszony, kérem nagyon röviden. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. Én is szeretnék köszönetet mondani a vitáért, és eh, ami a konkrét kérdéseket illeti, és a konkrét érveket illeti, ezek nagyon hasonlóak voltak eh, a munkacsoporti vitához. A definíció, az ágazatok kérdése, a tartózkodás időtartama, illetve komplex viták merültek még fel azzal kapcsolatban, hogy a szezonális munkavállalóknak milyen jogokat biztosítsunk. Ahogy mondtam, a viták rendkívül intenzívek a munkacsoportban, és azt gondolom, hogy ez a mai vita is hasznos volt. És még további vitákra kerül nyilván sor. Emellett szeretném kiemelni, azt, hogy amikor a rugalmasságról beszéltem, és arról, hogy a tagállamoknak rugalmasaknak kell lenniük, a tagállamok működtetik ezt a rendszert, a szezonális munkavállalókra vonatkozó tagállami rendszereket. A rugalmasság azt tükrözi, hogy vannak már tapasztalatok, jó tapasztalatok is ezen a területen, és a tagállamok szeretnék a jó tapasztalatokat, jó gyakorlatokat kihasználni. A tanácsi munkacsoporti viták folytatnak, folytatódnak intenzíven, és természetesen számítunk az együttműködésre az Európai Parlamenttel. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, konferáti úr következik. Köszönöm. Egy, meg egyetértünk abban, hogy nagyon összetett témáról van itt szó, ezért nem szabad nagyon leegyszerűsíteni a témát, és nem lehet csak általános kategóriákat alkalmazni. Az első dolog a következő. A szezonális munka nem csak a bevándorlókat érinti. A szezonális munka a bevándorlókat és a adott tagállam állampolgárait is érinti, és ez már problémához vezet, mégpedig az egyenlő elbánás kérdéséhez. Nem akarunk dömpinget, ami az összes munkavállalónak a helyzetét rontja. Ami a rugalmasságot illeti, két aspektus szeretnék röviden kiemelni. Milyen rugalmasságra gondolok én? Először is az ágazatok felsorolása, és aztán a, a időtartam, a határidők. Két olyan ágazat van, amelynek nagyon nagy szüksége van az idény munkára, az egyik a turizmus, a másik pedig a mezőgazdaság. De hát Nem gondolom, hogy az építőipar szezonális ágazat lenne. Természetesen mm, jobb nyáron tetőt fedni, de nem mondhatjuk azt, hogy az építőipar teljességében szezonális munka. Aztán vannak kisebb feldolgozó iparágak, amelyek nagyon különbözőek az egyes országokban. Pontok egy példát nálunk mi történik, senkit nem sértek meg, aki hozzánk jön. Nálunk nap mint nap kerül arra sor, hogy illegálisan dolgoznak a földeken, tehénpásztorok. Csak külföldiek vállalják ezt a munkát, ezt a tehénpásztori munkát, és gyakran illegálisan végzik ezt. Ami pedig a szüretet illeti, nem az olasz parasztok szüretelnek, hanem másokat állítanak a tőkék mellé, és aztán a bort ipari feldolgozás, vagy a szőlőt iparilag dolgozzák fel. Nos, ezt a specifikus pontot szerettem volna e, mondani. E, olyan bor lesz ezekből az, ebből a szőlőből, amit meg se lehet már inni. E, a szezonális munka egy részét nem a helyiek végzik, illetve, hanem külföldiek végzik, ugye. Gyakran az idény munka az nem átfogó ipari jellegű feldolgozást jelent, hanem egy nagyobb folyamatnak egy kisebb részét. Ami az időtartamot illeti, gyakran, egy, gyakran minimális munkaidőre e, alkalmazzák e, az embereket. Minél alacsonyabb a küszöbb, annál inkább e, bátorítjuk az illegális munkát, mert az alacsony idény munka, utá, idény munka időtartam után ott maradnak az emberek. Az emberek nem három hónapra e, érkeznek e, dolgozni, e, megfelelő időre van szüksége ehhez. Szerintem a hat hónap a minimum, sok mediterrán országban a kilenc hónap az általános idény munkatartam. Hogyha precizáljuk, pontosítjuk az idény munka munka időtartamát, akkor ez megnehezíti az illegális munkavállalók munkáját is. Emellett az jogok átvihetősége rendkívül fontos. szociális jogokra gondolok itt, ezek egységes kell, hogy legyenek. De gyakran nagyon sokan ellenzik például a nyugdíj vagy a TB átviteli lehetőségét. hogyha valaki nem ott született, ahol dolgozik, és nem viheti át a jogait, az problémát jelenthet neki, például a nyugdíja esetében. A jogok, szociális bizt, jogoknak az átvihetősége, transferálhatósága rendkívül fontos az átlátható rendszer kialakításához. Az embereket arra kell bátorítani, hogy jöjjenek ide idény munkára, de aztán persze azt akarjuk, hogy menjenek haza. Nem olyan, olyanokról beszélünk, akik idejönnek és itt maradnak. Olyanokról beszélünk, akik idejönnek és aztán haza akarnak menni. Hogyha ellenségesek az idénymunkásokkal szemben, akkor az problémákat jelentett, de ez általában megszűnik. Köszönöm. Három típusú kérdést rögzítettem. Az első a szezonális munkavállalókra vonatkozik. A szezonális munkavállalók általában rosszul fizetett munkavállalók olyan munkát végeznek, amit az adott ország polgárai nem végeznének el. A harmadik országokból érkezőkről van szó, és szegény európai országokból érkezőkről. Közös, megpróbálunk közös nevezőt találni. El szeretnénk kerülni azt, hogy bárkit is kihasználjanak, kizsákmányoljanak. Olyan embereket, akik kénytelenek ilyen munkát végezni. Nem szeretnénk pusztán olcsó napszámosokat foglalkoztatni. Éppen ezért a befogadó országban megfelelő szabályozásokat kell biztosítani annak érdekében, hogy emberhez méltó körülmények között dolgozhassanak ezek a munkavállalók. A nőket különösen érinti a kizsákmányolás. Vissza szeretnék térni arra, amit Papa Nikola úr mondott. Az Európai Unió déli országai fontos, hogy támaszkodhassanak az európai szolidaritásra, hiszen ide jelentős bevándorlói hullámok érkeznek közel-keletről és Észak-Afrikából is. És mindez további jelentős menekült hullámokat vált ki Ciprusról, Máltáról, Olaszországból, Görögországból. Ezek az országok célpontok, nem pedig Észak-Európa. Éppen ezért az irányelvet úgy kell kialakítani, hogy ezeket az országokat támogatni lehessen. Az illegális bevándorlás elleni küzdelem probléma, és ugyanúgy probléma mások illegális bevándorlása. Éppen ezért nagyon fontos ezt a párbeszédet folytatni, és meg kell hallgatnunk a déli tagországokat is, azért, hogy ők megoldhassák ezeket a problémákat. Statisztikai adatokra van szükségünk az egyes tagországokból, és természetesen itt nincsen varázsvesző, amivel minden megoldható. Olyan varázsvesző, amivel stabilitást tudunk létrehozni. Politikai akaratra van szükség, párbeszédre, És a jogosan dolgozók kezelése teljesen más, mint az illegálisan dolgozók kezelése. Szankciókra van szükség az árnyékgazdaság elleni küzdelemben, és megállapodásokra, illetve szerződésekre van szükség a szezonális munkásoknál. Nagyon fontos biztosítani azt is, hogy a szerződéseket mindenki betartja. És fontos a kizsákmányolás, mint említettem, megakadályozni. Köszönöm. This fruitful discussion of the first part of this ezzel lezárjuk a ma délelőtti első vita fordulót, és némi késéssel át is térünk a vita második részére, illetve a második panelra. Üdvözlöm a második panel résztvevőit, kérem őket, hogy foglalják el helyüket, és a jelenlegi panel minden résztvevőjének köszönjük szépen az értékes előadást. Köszönöm.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 No. if you please, be kind enough to... Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, és hogy átlépessünk a következő szakaszra.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 have you here. To have you. Same, same here. So, let's go. Thank you. Thank you for... Köszönöm. Köszönöm, hogy segítenek bennünket abban, hogy behozzuk az időt. Három panelünk van, és most megkezdjük a második szakaszt, a második panel ülését. A szociális partnerek a téma, a szezonális munkások után a szociális partnereket hallgatjuk meg, elkezdjük a második szakaszt, a második vitafordulót, és üdvözlöm a szociális partnerek képviselőjét, várjuk a véleményüket a bizottsági javaslattal kapcsolatban, illetve a jelentéstevő munka dokumentumával kapcsolatban az Európai Szexszervezeti Szövetséget hívtuk meg, de Kajon úr sajnos nem tud részt venni az ülésen, és Szoriánó úr helyettesítő, helyettesíti őt. Üdvözöljük Önt! Az Európai Vállalkozások Szövetségének képviselőit, képviselőit Rudeberg urat is köszöntöm körünkben, illetve az olasz szakszervezeti szövetség képviselőjét is meghívtuk, akik szezonális munkásokkal foglalkoznak. Mezina úr, illetve Mezina asszony képviseli ezt a szervezetet. Végezetül pedig a panelnek tagja még a kis és középvállalkozások képviseletében Hoffman asszony. Minden panelista megérkezett, és remélhetőleg sikerül behoznunk az időt, és több időnk marad a vitapontra. Először Szoriánó úrat hallgatjuk meg, köszönöm. Eh, köszönöm szépen, elnök úr. Mint ahogy mondta a titkár helyettest, helyettesítem Joel de cagnon t az Európai Szakszereti Szövetség részéről, aki sajnos nem tudott eljönni. Én a az Európai Szakszereti Szövetség bevándorlással foglalkozó egységének a vezetője vagyok. Mielőtt felolvastam kollégám szövegét, hadd mondjam el, hogy kisé nyugtalan lettem, miután meghallgattam az előbbi vitát. A következő itt Néha a parlament, ahelyett, hogy megnyugtatná a polgárt, nos, a parlament nyugtalanságot kelt, aggályt, aggodalmat kelt. Jegyzeteltem ma délelőtt. És az egyik leggyakrabban eh, előjövő kifejezés a, az illegális munka, fekete munka volt. Gondolják eh, hogy ezen irányelv megoldja a fekete munka kérdését Európában. Hogyha nem, akkor miért beszélünk egyfolytában az illegális munkáról, illegális tartózkodásról? Emiatt aggódom. Az Európai Szakszereti Szövetség aláhúzza, mennyire kétértelmű a bevándorlási politika többsebességű politikát valósítunk meg itt az Európai Unióban. Egyrészt van az idei munkások irányelve, az ICP irányelv, és a bizottság tartósan szeretné megszervezni az idénymunkát Európában. De akkora bevándorlási nyomás van, hogy az Európai Unió országai úgy gondolják, hogy az idény munkások isszák meg a különböző politikák ellentmondásának a levét. Ez erősen veszélyezteti e, Európa demokráciáját. A parlament márciusban szavazta meg az egységes engedélyt ezzel még inkább felaprózódik a munkaerőpiac. Soha nem látott válságot élünk, és a válság során világos, hogy konfliktusok lesznek a dolgozók között. Fel kell tenni egy kérdést. Az európai intézmények mennyiben, mennyire felelősek, hiszen komoly kockázatok vannak az Európai Szakszövetség Szövetség számára, mint már mondtam, és ismételni fogom, az egyenlő bánásmód a lakóhely szerinti állam jogainak érvényesítése központi elem. Ez kell vezessen az egész folyamatban. Az irányelv semmiképp nem járulhat ahhoz, hogy olcsó munkaerőt toborozzunk a nemzeti munkaerő kárára. A szakérteti mozgalom nagyon aggódik a dolgok alakulása miatt. A római szerződés óta megvalósult a személyek szabad mozgása, ez az egyik pillére a politikának. A Lával, Gruff, stb. bírósági ítéletek ismeretében és a nak láttán, hogy a bizottság továbbra is Anfer versenyt akar megvalósítani. Azt tapasztaljuk, hogy azt mondja, hogy nem a fogadó ország jogát kell érvényesíteni. Most új szerződés van, a Lisszaboni szerződés. Ez garantálja a szociális piacgazdaságot. Szociális piacgazdaságot. Ismétlem a parlament azon kell dolgozzon, hogy a szociális előrehaladás az alapjogi karta és annak 20. cikke alapján történjék. Váljon ez valósággá az idény munkára vonatkozó irányelv eh, minden idény munkásra kell vonatkozzék, nem csak a külföldiekre. Szeretnék egy eh, nagy eh, botrányra utalni az utóbbi időben bolgárok, lengyelek esete Olaszországban. Olaszországban rabszolgaként éltek. Az idény munka kérdésének egészét kell felvetni, nem csak a külföldi idénymunkások kérdését. A ö, törvényeink legyenek hatékonyak. Azt hiszem, hogy mindig ez kell legyen a célunk. Tudom, elnök úr, rövid az időm, ezért megpróbálom összefoglalni a mondandómat. E javaslattal szemben én valami forradalmit szeretnék ajánlani. Azt szeretném mondani a bizottságnak, bizottság dolgozzanak jobban, jobb munkát végezenek a munkaerőpiacra jutnak harmadik országbeli dolgozók. Jöjjenek vagy ne jöjjenek? Kinek érdeke a szabályozott munkaerőpiac? Pont úgy a szakszervezetnek, mint a vállalatvezetőnek is ez az érdeke. Az ilyen irányelv, mint az egységes engedélyé, az ö, mutatja, hogy a bizottság nem is konzultált velünk, a kiskapon keresztül vitte be a szándékát. Azt hiszem, ezt a parlament el kell utasítsa. Azt kell mondja a bizottságnak, kedves bizottsági hölgyek és urak, az idény munkát globálisan kell megoldani. Nem csak a külföldi munkavállalók kérdését kell tekinteni. A vállalatvezetők és a szakszervezetek olyan eszközt kérnek, amelyek amely megoldást hoz, nem plusz problémát okoz, Romeo asszony az, elő, az előbb világosan mondta ezt, ő ezon kevesek egyike, akik a szociális partnerek részvételéről beszélt, a munkavállalói és munkaadói részről is. Andalúziában tudjuk, hogy együtt tudnak működni a munkavállalók, munkaadók a hatóságokkal és sikerül levonni a tanulságokat a különböző tapasztalatokból. A parlament és a bizottság figyelembe kellene vegye ezeket a tapasztalatokat. Elnézést, hogy hosszan beszéltem. Köszönöm szépen, Szoriano úr. Köszönöm, hogy megpróbálta tartani a kiszabott időt, hogy a panel minden tagja tudjon szólni és utána elég idő legyen a vitára azokkal, akik kérdést tesznek fel. Most pedig jön a második előadónk, Sverker Rudeberg, a Business Euro bevándorlás és munkavállalók szabad mozgással foglalkozó munkacsoportjának elnöke. Ez a szervezet Európai Üzleti Szövetség Rudeberg úr kell ne feledje, hogy korlátozott az idő. Köszönöm szépen. Szerker Rudebernek hívna. A, mozgá- a munkások szabad áramlására, bevándorlásra foglalkozó munkacsoport elnöke vagyok a Business Europe képviseletében. A Business Europe összeállított egy anyagot. Hogyha megnézzük az irányelv tervezetet, akkor Két kérdésre kell uh, választ találni, ezért, hogy megfelelő végkövetkeztetést tudjunk kidolgozni. Az első kérdés, legitim-e az az igény, amely megvan a szezonális munkásokkal kapcsolatban. A második kérdés pedig, hogy szeretnénk-e azt, hogy legálisan dolgozzanak a szezonális munkások, ahogy sem. A vállalkozások nagyon sok ágazatban, az Európai Unióban szezonális munkásokkal dolgoznak azért, hogy bizonyos igényeket lefegyenek. Ahogy Vadasi asszony elmondta az elnökség képviseletében, a tagországokban más és más a helyzet, ami a különböző ágazatokat illeti, hol igény van szezonális munkások, és Kofferáti úr erre szintén kitért. Tehát szükség van a szezonális munkásokra, viszont nagyon nehéz legálisan dolgozó szezonális munkásokat találni. Illegális munkásokat találunk, az illegális szezonális munkásokat a tagországok elfogadják. Éppen ezért, akik versenyhelyzet szempontjából előnyös helyzetet szeretnének teremteni maguk számára. Ezek a munkavállal, munkáltatók illegális szezonális munkásokat alkalmaznak. Nagyon fontos olyan helyzetet teremteni, amikor a harmadik országokból érkezettek munkája legális módon történni. Itt pedig a jogokra térnénk át. Nagyon gyakran elfelejtjük, elfelejtjük azt, hogy azok, akik nehéz helyzetben vannak, őket kihasználják, kizsákmányolják, és ők az illegális munkások. Ha megnézzük az irányelvet, akkor az alapszabály az, hogy, hogy a tagországi szabályozás van érvényben, de ezt kiegészítve különböző jogok esetében, beleértve a fizetést, nagyon fontos itt is szabályozni a területet, hiszen a legálisan és illegálisan dolgozók helyzete más és más. Csak az Európai Unió tudja harmonizálni az eljárásokat és felgyorsítani ezeket. Hiszen a a harmadik országokban élők megpróbálnak Európában munkát találni. Éppen ezért nagyon fontos a tagországi helyzeteket harmonizálni, és a dolog természetből adódik, hogy nagyon fontos lefedni az igényeket, mielőtt vége van a szezonnak, tehát az eljárásoknak, gyors eljárásoknak kell lenniük. És ahogy említettem, könnyebbeknek kell, tehát könnyebbnek kell lenni a legális munkának Tehát nagyon fontos a tisztességes munkáltatók érdekeit képviselni, hiszen itt az a cél, hogy a munkát valaki elvégezze legális módon. Amikor az Európai Unió bevándorlási politikáiról beszélünk általában, mindenki támogatja a magasan képzett munkavállalók bevándorlását, de kevesen hajlandóak képviselni és lefedni az alacsonyan képzett eh, munkavállalók munkavállalási igényeit. Hogyha megnézzük a bevándorlási politikát az alacsonyan képzettek területében, akkor eh, az a helyzet, hogy eh, meg akar szabadulni Európa az alacsonyan képzettektől. De hát nem lehet limitálni az intézkedéseket az említett intézkedésekre. Szükség van egy olyan irányelvre, amely világossá teszi azt, hogy az alacsonyan képzettek számára, akik legális módon vállalnak munkát, szintén lehetőségeket tud biztosítani tisztességes feltételek mellett Európa. És ahol van igény, ott ezek lefedésére is lehetőség adódik, mégpedig legális módon. Ha megnézzük a jelenlegi irányelvet, Fontos megvizsgálnunk a részleteket. Egyrészt a jogokat illetően a tagországi szabályozások szabályozzák a jogok kérdését, de a szakszervezetek is foglalkoznak pluszban ezzel a témával. Kofferáti úr megemlítette azt, hogy nagyon fontos, hogy a munkaerőpiaci igények eh, tesztje optimális eh, legyen. Hiszen vannak olyan elemek, amelyek nem relevánsak a tényleges igényeket illetően. Szeretnénk arra emlékeztetni, hogy a tagországok visszautasíthatják az igényeket, illetve a kérvényeket, tehát a tagországok uh, szabad kezet kapnak abban, hogy garantálják-e a munkaerőpiacukhoz való hozzáférést. A szezonális időszakban az igények a szokványos igények felett vannak. Mi ezt a far kifejezést, tehát jóval felette van, szeretnénk törölni az irányelvből nagyon sok olyan tagországban, amely nem szabályozza a szezonális munkavállalók körét. A szezon ideje tagországonként más és más. illetve 9 hónapra vonatkozóan nincsen szabályozás arra, hogy 9 hónapig vállalhasson valaki szezonális munkát. Vannak olyan tagországok, ahol a szabályozások előnyösek, fontos, hogy ők ezeket ők megtarthassák. A cirányába, azonban nem biztosít lehetőséget. Azt mondják például Spanyolországnak, hogy nincs igazuk, a szezon itt nem 9 hónapig tart, hanem 6 hónapig. Nagyon fontos itt a szubszidiaritás elvét szem előtt tartani. Nem szabad megfelelkezni arról, hogy a szezonális munkások koncepciója mögött nem szabad összekeverni a legális és illegális munkavállalókat. Alapvető jogokat kell biztosítani a 16-os cikke értelmében, amikor belépnek az Európai Unió területére, hiszen itt nem vagy nyugatra lépnek be, hanem szabályozott területre. Köszönöm szépen! Most pedig Juliana Mazinának adom meg a szót. Ő az olasz szakszervezet vezetője, és örülnénk, hogyha 5 percben tudná megtartani előadását. Köszönjük szépen! Grazie al Presidente. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a szakbizottságnak, hogy elmondhatom a véleményemet ebben a témában. Az idegenforgalomban és szolgáltató szektorban dolgozók olasz szövetsége nevében és kereskedelemben dolgozók nevében sok szeretettel köszöntöm Önöket. A szezonális munkavállalókról van itt szó. A parlament és a tanács kapott egy javaslatot a témával kapcsolatban, és ez azt mutatja, hogy a szezonális munka jelensége egyre erősebb. Olaszországnak hosszú külső határai vannak, és nálunk nagyon nagy a bevándorlás is. Már 5 millió bevándorló van Olaszországban, akik közül 550 ezeren illegális bevándorlók. Fontos tudni, hogy a külső polgárok hozzájárulása nélkül Olaszország lakossági, szá, lakosságának száma csökkenne. Ezért fontos hangsúlyozni azt, hogy Olaszországban a vándormunkások vagy a bevándorló munkavállalók nagyon fontos hozzájárulást képviselnek 12%-ban járulnak hozzá a GDP-hez, és adót is rengeteget fizetnek. Természetesen ebben nincsen benne a fekete munka. A legtöbb bevándorlót a harmadlagos, harmadik ágazatban a vendéglátásban, a hotel ágazatban, a turizmusban alkalmazzák. Ezek a személyek gyakran harmadik országokból érkeznek. Évente az olasz hatóságok meghatározzák a szezonális munkavállalók, munkavállalói igényt. 2011-re 60 ezer munkavállalóban határozták meg a kvótát a mezőgazdaságban és a vendéglátásban. Ezek azok a munkavállalók, akik nem az EU-ból jönnek. Mm. Ez egy olyan jelenség, amelyet nem szabad alábecsülni. Itt nem a fekete munkáról, illetve az árnyék gazdaságról beszélünk. Nagyon nagy problémát jelent éppen az agrárágazatban a napszámosok problémája. A legtöbb munkavállaló már Olaszországban tartózkodnak, és bürokratikus ellen exóduszra kényszerítik őket. E, a Idők, ezzel egy időben pedig a bevándorlást erősíteni kell, hogy az igényeket e, em, ki tudjuk elégíteni. Ebben a kontextusban merül fel ez az irányai javaslat. Mi attól félünk azonban, hogy a helyzetet csak rontja ez. Ugye a be, belépési, beutazási, illetve tartózkodási körülményeket határozza meg ez az irányelv tervezet, aztán különbséghez vezet a szezonális és nem szezonális munkavállalók között, akik ugyanazt a munkát végzik. Ez azonban az egyenlő munkáért egyenlő bér elvet sérti meg. Emelje, emellett szociális dömpinghez is vezethet, valamint a munka körülmények romlásához. Az irányelvben meghatározott definíció túlságosan általános, itt hat hónapról beszél az irányelv, nálunk Olaszországban kilenc hónapból indulunk ki, és még néha ez is rövid, mert a mezőgazdaságban még hosszabb is lehet a szezon. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt a megfelelő hely arra, és alkalom arra, hogy kritizáljuk ezt a javaslatot. El kell kerülnünk azt, hogy még nagyobb diszkrimináció alakuljon ki a munkavállalói vagy a munkaerő igény kielégítése címszaván. A vállalkozásokat gyakran nem ellenőrzik, és a szankciók gyakran nem elrettentőek. És az egyes előírások, az engedély visszavonására vonatkozó szabályok és kifejezetten homályosak. A tagállamoknak megvannak a szabályaik, rendelkezéseik, a kollektív szerződések részben, illetve bérmegállapodások, a probléma azonban az, hogy ezek a bérmegállapodások nem általánosan érvényesek, pedig ezt biztosítani kellene. Az is teljesen világos, hogy ezek a bér megállapodások kötelező érvényűek kell, hogy legyenek, mert különben a munkavállalók kizsákmányolása kerül sor. A munkaadóknak kell bizonyítaniuk azt, hogy a munkavállaló megfelelő szállással rendelkezik és hogyha a munka vállalók bért fizet, lakbért fizetnek, akkor ez a lakbér nem lehet aránytalan. Ez persze jó, de hogyha nem ellenőrzik, akkor üres intézkedések ezek. Hogyha egy munkavállaló lakbért kell, hogy fizesse, akkor ezt ellenőrizni kell. Aztán a munkavállalók helyzetének a stabilizálása is fölmerül. Olyan dologról van szó, ami érdekli a szakszervezeteket, függetlenül a munkavállalók nemzeti hovatartozásától. A turizmus ágazatban nálunk van egy nemzeti megállapodás, amely azt mondja ki, hogy azokat a munkavállalókat kell előnyben részesíteni, akik már korábban idény munkásként dolgoztak. Az Európai Szakszervezeti Szövetséggel egy, együtt a GGL, CGL egy olyan módosítást javasolt, amely az engedélyezési eljárásra vonatkozik, amely engedélyezési eljárás minden munkavállalóra vonatkozna, de ezt nem fogadták el, pedig mi az egyenlő bánásmódot és az egyenlő munkáért egyenlő bér elvet képviseljük minden munkavállalót egyenlő, minden munkavállaló megérdemli az egyenlő bánásmódot. A vállalkozókra semmiféle kötelezettség nem hárul, hogy a harmadik országból foglalkoztatnak munkavállalókat, és ezzel a szociális védelem, védelmet aláássák. Nem fogunk elfogadni semmilyen Európai Uniós jogszabályt, amely a harmadik országokból érkezők diszkriminációjához vezet az sem, az sem értünk egyet, hogy a piachoz való hozzáférés liberalizálása kettős szabályozáshoz vezetne az Európai Unióban. Emellett nincsenek megfelelő ellenőrzési és szankciós lehetőségeink a vállalkozásokkal szemben. Megfelelő hozzáférési utakat kell biztosítani a legális foglalkoztatásra. És talán a törvényhozás biztonsági aspektusát is figyelembe kell venni európai szinten. Az európai törvényhozó az egyenlő bánásmódra kell, hogy alap, abból kell, hogy kiinduljon, függetlenül attól, hogy ki milyen munkát végez. És ez alapján kell az irányelvet módosítani, változtatni, mert így nem tudjuk támogatni. Köszönöm szépen! mondja az elnök. Köszönjük szépen ezt a hozzászólást, és akkor most Helen Hoffman asszonynak adom meg a szót. Az Európai Kézművesek, Kisiparosok, Kis- és Középvállalkozások Szövetsége szociális tanácsadója. Tessék, öné a szó. Um, Először is az UAPNA nevében szeretnék köszönetet mondani az elnöknek és Maraesz úrnak a meghívásért. Utolsó hozzászólóként rátérek azonnal a fő témára. Örülünk a, mi az UAPNA a az új irányelv hatájának és céljának általában a KKV-k nehezen vonnak be külföldi idény munkásokat sok szektorban, ezért úgy gondoljuk, hogy ez az új javaslat hozzájárul, hogy jobban találkozik a kereslet és a kínálat a munkaerőpiacon. Ez a versenyképességhez is hozzájárul, és világosabb szabályokat hoz. Egyetértünk két fő területen a meghatározásokkal, az idénymunkás meghatározásával például, és azzal, hogy egységes kérelmezési eljárás legyen és könnyebbé váljon az újrabelépés. Ez lehetővé teszi, hogy jogbiztonság legyen, és a vállalatok szerintünk meg hozzá kell jussanak ahhoz a munkaerőhöz, amely már bizonyította rátermettségét. Ezzel együtt még van, ami pontosításra vagy javításra szorul úgy gondoljuk, hogy nem szabad bonyolultábbá tegye a javaslat a munkadók dolgát, például azzal, hogy lakhatást kell biztosítsanak a dolgozóknak. Egyetértünk, egyetértünk abban, hogy megfelelő szintű lakhatás és munkakörülmények kell legyenek, de nem minden a munkaadó feladata, hiszen ez magasabb munkaerő költséget jelentene. Ennek következtében nehezebb helyzetbe kerülnének a KKV-k az idény munkások alkalmazásában. Ami a tartozás maximális időtartamát illeti, az intézkedések legyenek rugalmasabbak. A az képes, ami már egyes tagállamokban már létezik. Úgy gondoljuk, hogy a naptári évet nem lehet egyedül figyelembe venni, mert nem egységesek a az idények különbözőképpen értelmezik Európában. Ami a szankciókat illeti, az intézkedések az szerint egy tagállam meg egy kéremet elutasíthat, hogyha a munkadót már egyszer megbüntették. Szerintünk az első büntetés után ezt még ne tehesse meg a tagállam, hanem vegye figyelembe a nemzeti jogszabályokat és gyakorlatot. Úgy gondoljuk, hogy arányosság szükséges, tehát kérdés az, hogy milyen súlyos volt a szabályságé. Az utolsó terület, amelyről szólnék, nem támogatjuk a munkaadó váltás lehetőséget, mert ezzel a szabályok megkerülhetővé válnának, és így nehezebb lenne az idény munkatervezése és kezelése. Végül, de utolsó sorban a vállalaton belüli áthelyezésen belül, a vállalaton belüli áthelyezésre is szólnék, erre délután kerül sor, de ott nem szólalunk fel. Úgy gondoljuk, hogy negatív hatása lehet a jelenlegi tervezetnek, például az építőiparban, a gazdaságra és a KKV-kra, azt szeretnénk, hogyha módosulna a javaslat három fő területen. Először is pontosabban meghatároznák a szakemberek kategóriáját a GEC egyezményeknek megfelelően. Ezen kívül megkövetelnék a felsőoktatási képzettséget vagy öt év tapasztalatot el kell kerülni azt, hogy fedő szervek működjenek. Úgy gondoljuk végül, hogy a földrajzi mobilitást erősíteni kell a tagállamok között, hogy hatékonyabban működjék ez a javaslat. Elnök, köszönöm. Most pedig megnyitom a vitát a képviselők szót kapnak, hogy kérdéseket tegyenek fel. A válton belül áthelyezés délután kerül sorra, ezért azt javaslom, hogy a megjegyzések és kérdések a szociális partnerek területére korlátozódjanak. Buzutil úré először a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az előadóknak a nagyon érdekes előadásokat. Egy specifikus kérdésem lenne, szeretném, hogyha erre válaszolnának. Vannak egyes kategóriák, itt az irányelv hatájáról van szó. Szóval van egy egyes dolgozói kategóriák, amelyekkel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy le kell -e fedje őket ez az irányelv, e, például azok, akik már legálisan tartózkodnak az EU-ban, rájuk vonatkozik ez az irányelv. És van egy olyan kategória, e, akik illegálisan vannak az EU-ban. Ez az irányelv e, nekik lehetőséget adhatna arra, hogy regularizálják tartózkodásokat, és ne a jelenlegi limbó helyzetet folytassák. Úgy gondolják-e az előadók, hogy ezen dolgozói kategóriákat be kell venni az irányelv hatájába? Elnök, köszönöm. Romero López asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Elsősorban a szociál, először is a ö, szociális párbeszéddel kapcsolatban és a ö, bizottság által ö, megtett endő kezdeményezővel kapcsolatban szólok. Ha már javaslat van, akkor nem sokat tehetünk. Korábban kellett volna megkeresni bennünket. Itt van már a szöveg az asztalunkon. Már csak egy lehetőség van előttünk, a módosítás megpróbáljuk kiegészíteni ö, és elmondani azt, amit előre nem mondhatunk el, mert a bizottság nem keresett meg bennünket előzetesen. Egy vagy két irányelv szükséges. Egy a külföldi dolgozóknak, és egy az európai dolgozóknak. Nos, azt hiszem ez az első kérdés, amelyet fel kell tennünk. Ennek az opciónak megvan a maga létjogosultsága. A bizottság már választott ezzel kapcsolatban. A szakszervezetek Európában nagyon gyanakvóak a külföldi dolgozókkal kapcsolatban, mert mindig fennáll a dömping veszély, ha a külföldi dolgozó van. Olcsóbb a külföldi, mint a hazai dolgozó. Spanyol is két kifejezés van ugyanarra. Vannak az időszakos munkavállalók, és a temporáleszek, akik az idegenforgalomban vannak. Tehát van a mezőgazdaságban, és van az idegenforgalomban az idény munkás. Sanyolul két szó van erre, hiszen két különböző szociális alapra utalunk, és különböző ö, körülményekre. Nem képzelhető el, hogy csak európai dolgozókat tömörítsen egy szakszervezet ki fogja akkor a többieket megvédeni? A származási ország szakszervezetét nem, mert nem ott dolgoznak már. Azt hiszem, hogy szakszervezeti szinten is meg kell találni a megoldást, hogy ez a gyanakvás megszűnjön. A legális munka ösztönzésére jobb együttműködés szükséges a származási országokkal és azok szerveivel a bizottsági javaslat semmire nem támaszkodik. Nem is értem, hogyan reagálhatnánk ö, rosszabbul, mint jelenleg a migrációs nyomásra. A spanyol dolgozók maguk is migránsok voltak sok éven keresztül a diktatúra időszakában de együttműködés volt a szociáldemokrata német kormányjal, amikor Németországba bevándoroltunk, és nem rabszolgaként bántak velünk Németországban. Az olasz helyzet nyilván más, mert nincs elég kétoldalú megállapodás, de az Európai Tanács és a bizottság eddig nem volt képes arra, hogy pontosan meghatározza a valós problémát. Együttműködés a harmadik országokkal. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hallottam az EGB képviselőjétől, hogy fontos olyan szabályozást találni, amely minden szezonális munkavállalót ugyanúgy kezeli. Ő utalt bizonyos visszáságokra is a szezonális munkásokkal kapcsolatban. Kérdésem a következő a panel tagjaihoz. A szezonális munkavállalókra vonatkozóan Európában belül rosszak a szabályozások, illetve az ellenőrzéssel kapcsolatban vannak inkább problémák a munkahelyeken, a jelenlegi szabályozások betartásának ellenőrzésével kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a döntő pont abban áll, hogy meg tudunk-e állapodni abban, hogy hány hónapig dolgozhat egy szezonális munkavállaló. Hogyan tudjuk majd biztosítani azt, hogy ezt a szabályozást mindenki betartsa. Hogyan biztosítjuk azt, hogy a munka munkáltatók legálisan foglalkoztassanak a munkavállalókat, és ne illegálisan. Nagyon fontos a szabályok betartását betartatni. És meg szerettem volna erről kérdezni a szakszervezeteket. Hiszen az akadályok, amiket itt látnak, már a már most hatályban lévő szabályozások betartásánál is megmutatkoznak. Szeretnék egy dolgot hangsúlyozni, és Rudeberg úr engem ebben meg tud erősíteni, azt gondolom. Az illegális munkavállalók elleni küzdelemben a semmit nem tevés azt jelenteni, hogy nem teszünk a legális a munkatvállalók érdekében. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a szakszervezetek eh, kritikai, kritikus megjegyzéseit ebben a formában. Azt gondolom, hogy ezekről a problémákról el kell gondolkodnunk, és én is nehéznek tartom azt, hogy a munkavállalókat tovább osszuk fel további szabályozásokkal, harmonizációra szükség van, nem lefelé természetesen. Hoffman asszonyhoz intézem a kérdésemet, és kérem szépen, hogy ezekre adjon választ. Az első kérdés a következő. Ön azt mondja, hogy rendben találja a szezonális munkavállalók definícióját. Ön hogyan definiálja a szezonális munkát? Mi minősül szezonális munkának? Kikre terjesztenék ki ezt a kört? Ez nagyon fontos lenne. A második pont. Ön azt mondta, hogy ne a munkáltató terhelje a lakhatás kérdése, ki akkor az, akinek erről gondoskodnia kell, tehát ha nem a munka, munkáltató biztosítja ezt, akkor kinek kell ezt biztosítania? Ön, illetve az ön szervezete mit képvisel a bérezés kapcsán? jónak tartja-e az adott országban élő munkavállalókkal egyenlő szintű bérezést. Köszönöm. Marajs úr. Nem akartam szót kérni, de egy kérdést feltennék. Messina asszonyhoz intézem ezt a kérdést az eszkírtől. Carmen Romero López asszony is tett egy megjegyzést. Ehhez az elképzeléshez a következő képpen jutottunk el, és én ezt elmondtam az ülés elején. Tehát nem csak a konzultáció hiánya miatt, a szociális partnerekkel való hiányos konzultáció miatt, hanem amiatt is, hogy a legális bevándorlást, ahogyan kezelik az Európai Unióban a bevándor, közös bevándorlási politikát 1999-ben tervezték, és már egy évtized eltelt azóta, és még mindig nem valósult ez meg. Minden egyes fejlesztés, előrelépés a közös bevándorlási és menedékjogi politika kapcsán a tanács minden egyes tanácsi ülésen beleértve a tesszaloniki ülést is, megpróbálták a fejlődést megakadályozni és elhalasztani. Én az egységes engedélyt támogattam, munkavárosi engedélyt minden kategória esetében, tehát nagyon fontos az egyenlő bánásmód érvényesítése. És most egy olyan helyzetben vagyunk, amire Kármen is kitért, több mint egy frakció szeretne a kizsákmányolással foglalkozni, a szezonális munkások kizsákmányolásával. De nem szeretnénk szociális dömpinget eh, eredményezni. Ez pedig nagyon fontos, tehát ez a javaslat nem csak a konzultáció hiánya miatt született meg, hanem amiatt is, mert a tanács káoszt teremtett a bevándorlási politikában. Most pedig szektorális a megközelítés, az egységes engedély, a szezonális munkások korábban kártya létezett, meg kell nézni azt, hogy tényleg megvalósították-e a kék kártyát a országok. Tehát kollégáimhoz intézem a kérdést. Foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, amit López kolléganő megemlített. Ha a szezionális munkások jogai javultak, akkor mi lesz a viszony a szezonális munkások és a szakszervezetek között? Ez a rekrutálást érinteni fogja? Milyen típusú kapcsolatra számíthatunk, és jelenleg mi a helyzet, hiszen ezek a munkások jogokkal kell, hogy rendelkezzenek. Köszönöm szépen, Morás úr, köszönöm szépen az összes kérdést, most visszatérünk a Nem Minden panelista reagál, és kérem őket, hogy legyenek kon- konkrétak, és összpontosítsanak azokra a kérdésekre, amelyeket a saját előadásukhoz intéztek a hallgatók. Soriano úrnak adom meg először a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Két-öt-hat perces előadásban ennyi idő állt rendelkezésre. Csak az alapelveket lehet tisztázni. Ebből kiindulva aztán koherens hozzájárulásokat lehet megfogalmazni a gyakorlattal kapcsolatban, de 5 percben nem tudunk részletekre kitérni a gyakorlatot, illetve anélkül, hogy az alapelveket ne tisztáznánk. Mi azt szerettük volna, hogyha európai szinten a szezonális munkavállalók kérdését mindenki számára tisztáztuk volna, hiszen itt nem csak a külföldiekről van szó. Morgantini asszony, és én 7 évig éltem az önök országában, és nagyon sok spanyol munkavállalóval kerültem konfliktusba, akik szezonális munkavállalóként érkeztek az ön országába, ennek pedig egy oka volt, mert nem volt ez szabályozott, és illegálisan érkeztek. Tehát nagyon fontos, hogy a jogot minden tagország ugyanúgy érvényesítse és alkalmazza. Abból indulunk ki, hogy nem eh, lesz lehetőség több ellenőrzése, sem a külföldi, sem az EU-ból érkező munkavállalókra. Bizonyos tagországokban, például Spanyolországban már elkezdődtek a tárgyalások a fekete munkával kapcsolatban általában véve. Azt gondolom, hogy erről európai szinten is fontos vitázni. Eszközökre van szükség, és jelenleg nem látjuk azt, hogy az Európai Unió, illetve a tagországok hajlandóak lennének arra, hogy erre akár egy eurót is költsenek. Megnyitjuk a kapokat a külföldi munkavállalók számára, garancia nélkül, hogy amikor már itt lesznek, akkor biztosítani tudjuk a jogaikat, és azt, hogy emberi módon bánjanak velük arról még nem is beszélek, hogy az Európai Uniós polgárokkal egyenlő bánásmódon részesüljenek. Szakszervezetként mi ezzel szívesen foglalkozunk. Az illegális munkavállalásról szerveztünk egy szemináriumot nálunk, erre szívesen invitálom Önöket, tehát nem csak azt szeretnénk elérni, hogyha a szakszervezetekben szerveződnének a külföldi munkavállalók, hanem az illegális munkavállalókat is meg kell védenünk, hiszen ők védtelenek. Szakszervezetként nem szeretnénk azt, hogyha erre az irányelve úgy tekintenének, mint az illegális bevándorlás elleni küzdelem egyik eszközére. Ezzel mi nem értünk egyet. Bizonyos tagországokban alternatívákat dolgoztunk ki. Olyan emberek, akiknek van munkahelye, be tudják bizonyítani azt, hogy gyökereik vannak a lakóhely szerinti országukban, őket segíteni kell. Ez az álláspontunk szakszervezetként. Tehát nem csak az irányelv kapcsán, hanem általában is. Köszönöm. Megadom a szót Rudeberg úrnak. Köszönöm szépen, Buzutil úr tett fel egy kérdést a hatája kapcsolatban. Azt kérdezte, hogy az-e a véleményünk, hogy az akár illegálisan tartózkodó, vagy már a tagállamban tartózkodó munkavállalókat is e az irányelv. Először is annyit mondanék, hogy az irányelv nem határozza meg, nem ad jogot senkinek arra, hogy ott tartózkodjon egy tagállamban, vagy tartózkodási engedélyt kapjon. Az erre vonatkozó, az ennek megszerzésére vonatkozó alapvető szabályokat tartalmazza. Ez a megfelelő megközelítés. A másik dolog az, hogy az irányelvhez érvényes munkaszerződésre van szükség. Hogyha ezeket a szabályokat figyelembe vesszük, és megnézzük, hogy valaki már ott tartózkodik legálisan vagy nem, semmi sem változik addig, amíg az irányelv, amíg a, ezt az új szezonális munkavállalókról szóló irányelvet a tagállam végre nem hajtja. akik legálisan tartózkodnak a tagállamok, tagállamban, azok kérhetnek új, szezonális munkavállalásra vonatkozó engedélyt, és maradhatnak, de az illegálisan tartózkodók nem értem, hogy miért vállalnának ilyen eljárást, akik illegálisan tartózkodnak és dolgoznak Hogyha ilyen helyzetben a nemzeti jogot alkalmazzák, semmi ok nincs arra, hogy miért, hogy kizárjanak mondjuk illegális munkavállalót, hogy kérjék -e ezt az engedélyt, de a tagállam dönti el, hogy ezt megteszi-e vagy nem. Köszönöm szépen, Messina asszony. Köszönöm szépen. Azt hiszem fontos két-három kérdésre külön kitérni. Feltetek néhány kérdést a képviselők, és ezeket össze fogom foglalni, remélem, hogy nem lesz túl zavaros. Először is arra szeretnék kitérni, amit a szakszervezetekkel kapcsolatban mondtak. Azokat a munkavállalókat védjük, akik a, az országunk felségterületén dolgoznak. Hogyha egy munkavállaló a szakszervezethez fordul, akkor ezt a munkavállalót védi a szakszervezet. Mindenkit, aki az ország területén dolgozik. Az olyan szakszervezetek, amelyek a szezonális munkásokat máshogy kezelik, azok nem elfogadhatóak. Nálunk a szakszervezetben van egy bevándorlókkal foglalkozó, bevándorló munkavállalókkal foglalkozó osztály, és megpróbálunk egységes elbánást biztosítani. Nem vagyunk ö, szövetkezet, ezt az jelenséget nem támogatjuk. De fontosnak tartjuk azt, hogy helyesen határozzuk meg ezt a kérdést. Aztán az a helyzet, amit már bemutattam, ugye vannak olyan munkavállalók, akik az egyes tagállamokban van már ott tartózkodnak, közülük vannak olyanok, akik illegálisan tartózkodnak ott, és konfliktus alakulhat ki az irányelv alkalmazásával kapcsolatban, hiszen tudjuk, hogy a munkaerő piacunkon gyakran olyan szerződések vannak, amelyek határozott időre szólnak, amelyek kiszolgáltatott helyzetbe hozzák a munkavállalót, és nagyon nehéz határozatlan idejű szerződést kapni. A legálisan a tagállamban tartózkodó ö, személyek megpróbálnak valahogy ö, stabilabb helyzetet kialakítani, ö, megpróbálnak, megpróbálják továbbképezni magukat, de ennek irányelvnek az akadályaiba ütköznek. Konferáti úr is utalt erre. Fontos átmeneti szabályozást elfogadni a szezonális munkavállalók regularizációjára, akik most fekete munkát végeznek éppen. Aztán egy pragmatikus kérdés, én szakszervezeti személy vagyok, és ezért a pragmatikus személy. De úgy látom, hogy van itt egy ellentmondás az európai bevándorlási politikában. Hiszen a körkörös beván- foglalkoztatásról beszélünk az Európai Unión belül, de az Európai Unión kívül is. Nos, ezért bilaterális egyezményeket kellene kötnünk azért, hogy ezeknek a munkavállalóknak a szociális jogait elismerjük. Teljesen világos, hogy a munkavállalók, akik az Európai Unióban dolgoznak, gyakran nem tudják elképzelni, hogy visszatérjenek a saját országukba. Ez azért mégiscsak ellentmondásos, ez ellentmond az eredeti céloknak. Pedig nagyon fontos elvről van itt szó, amely az irányelvet inspirálta, a körkörös migráció, migrációról szóló irányelvet is. Mi most éppen az európai erődöt építjük, és a beutazni kívánó munkavállaló minőségét akarjuk eldönteni. Hát ez mégiscsak kétszínű, hiszen szükségünk van a munkavállalókra. akik elvégzik azokat a munkákat, akik, amelyeket a gazdag országok polgárai már nem akarnak elvégezni. Természetesen vannak mindenféle egyéb problémák is. Magasan képzett bevándorló munkavállalókról beszélünk sokat, és ezért kettős szabályozás alakul ki arra vonatkozóan, hogy milyen képzésben, képzéssel rendelkezik a bevándorló. Hoffman asszony következik. Köszönöm szépen, szeretnék visszatérni néhány kérdésre. Két fő dolog van, amelyet szeretnék kommentálni. Először is teljesen egyetértek azzal, ami ma délelőtt eh, elhangzott a bevándorlás komprehenzív megközelítésével és pragmatikus megközelítésével kapcsolatban. Itt eh, végig kell gondolnunk a különböző eh, kép eh, érdekelt eh, felek érdekeit, és a munkaadók érdekeit is. Mi egyetértünk abban az elvben, hogy egy megfelelő lakatást kell biztosítani, de szerintünk ez nem a munkaadó feladata kell, hogy legyen. Ez valami olyan dolog, amelyről még vitázni kellene, és meg valamilyen megoldásra kell jutni. A második dolog a diszkrimináció mentesség elve. Természetesen ez fontos, és természetesen támogatjuk a mentesség elvét, és az egy, egyenlő bánásmódot is, ahogy ez a jelenlegi, a javaslat jelenlegi formájában szerepel. És magától értetődik, hogy az Európai Unión kívülről érkező munkavállalók bizonyos szociogazdasági jogokkal rendelkeznek, és nem lehet őket nemzetiségi hovatartozásuk vagy más okok miatt diszkriminálni. Elnök, köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy ilyen röviden eh, válaszoltak a kérdésekre. Kezdődhet is a harmadik eh, szekció, eh, vagy vitaforduló hogy 12.30-ig van időnk, úgyhogy szeretnénk a második, a harmadik panelt ide hívni az elnöki pulpitusra. Köszönjük szépen még egyszer a résztvevőknek, a második forduló résztvevőinek. Bueno, ya a ver si un día hablamos un poco de política, donde estás tan Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mint mondtam, van egy harmadik panel, harmadik része a ma délelőtti ülésnek. Az idény munka munkásokkal foglalkozunk, azon belül most nemzeti szervezetek és civil társadalom képviselői következnek. Itt részt vesz a Nemzeti Migrációs Szervezet és civil szervezetek képviselői. Halljuk majd véleményüket a bizottsági javaslatról és az előadó munkadokumentumáról. Meghívtuk Hemingway urat, a Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM regionális képviselőjét valamint Koni Reutert, a Szolidár nevű civil szervezet főtitkárát üdvözlöm az Európai Parlamentben, és a PIKUM képviselője Michel Levois. Üdvözlöm. Önt is kérem, hogy öt percre korlátozzák mondandójukat, hogy lehessen vita és következtetés Moraes előadó úr részéről. Először is Ben Hemingway-t halljuk, aki Nemzeti Migrációs Szervezet regionális képviselője. Köszönöm eh, szépen, eh, tisztelt elnök úr, kedves képviselő, hölgyek és urak! kedves részvevők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Eh, hálásak az Európai Parlamentnek, hogy meghívott vegyek részt ezen a meghallgatáson. Különösen örülök, hogy meg tudom eh, osztani önökkel a Nemzeti Migrációs Szervezet, az IOM nézeteit. Az IOM üdvözli az Európai Bizottság javaslatát, ugyanis szükség van a dolgozók migrációnak szabályozására. Úgy gondoljuk, hogy itt az ideje, hogy pozitív üzenetet adjunk az EU-ról azon idény munkásoknak, akiket vonzunk. Az Európai Tanács konklúziói 2010. decemberében proaktívabb EU migrációs politikát kért, a demográfiai struktúrális probléma nem a távoli jövőre vonatkozik, hanem már itt van olyan 55 és 65 között születettek, most fognak nyugdíjba menni. a sok megközelítés létezik, és ezeket tapasztaljuk az Európai Unióban. A drága megoldások azonban mindenki kárára vannak. Hatásos, befogadó rendszerre van szükség azon területeken, ahol munkaerő hiány van, így lehet a migrációt a legjobban felhasználni. Megállapodás szükséges az EU 27-ek között a bevándorlással kapcsolatban, a belépéssel kapcsolatban és a tartózkodással kapcsolatban, ezt még nem sikerült elérni. A, az idény munkás irányelv közös eljárást és jogokat irányoz elő az így munkások számára, és mindez kötelező jellegű lenne a tagállamok számára. Az IOM támogatja a jelen irányelvet, mert az, az első lépés a rugalmasabb migrációs eljárások irányába az IOM kutatást is végzett az alacsonyan kvalifikált dolgozókkal kapcsolatban, és az derült ki, hogy a válság megváltoztatta a e, helyzetet. Minden képzettségi szinten munkaerő hiány van ezt eddig nem sikerült felismerni. Ezért is van illegális bevándorlás is, amely a költségvetésekre negatív kihatás van. Ezért van szükség a hatékony gazdasági migrációs politikákra. A javasolt irányelv elismeri, hogy strukturális szükség van idénymunkára az európai gazdaságokban, és meghatározza az idénymunkás státuszát. Ez azért szükséges, mert az idénymunkás az egyik legveszélyeztetettebb kategória az európai munkaerőpiacon az idény e, migránsok és idény e, munkások e, nagyon nagy mértékben függenek attól, hogy hogyan jár el velük szemben a munkaadójuk. Néha a munkaengedélyt a munkáltató kapja, és nem a harmadik országból származó állampolgár Szeretnénk, hogyha a kizsákmányolás veszélye csökkenne. Ezen túl az irányelv több védzáradékot tartalmaz, például azt, hogy a munkáltató megfelelő lakhatási lehetőséget kell biztosítson, valamint a panasz emelés jogát is kell biztosítsa. A dolgozók mozgása hozzájárulhat ahhoz, hogy a származási országok képezzék a helyi lakosságot, az a tény, hogy a migránsok újra beléphetnek majd az EU-ba, mint idénymunkások, felveti azt a kérdést, hogy a migránsok gyakran nem követik a munkaerőpiac mozgását, és nem hagyják el a célországot. A körkörös migrációs program előtt sámos kihívás áll. A migránsokat jól kell informálni, mert a kezdetől fogva, és biztosan kell, hogy csak reális elvárásaik legyenek itt eh, közi koordináció és államok közötti együttműködés szükséges. Szeretném azt is elmondani, milyen fontos eh, a hatóságok eh, szerepe az informálásban, valamint, hogy a magán munka közvetítőket is ilyen kötelezettség terheli. Az IOM szeretné aláhúzni, hogy mennyire fontos a rendszeres ellenőrzés a megfelelő hatóságok részéről hogy ne legyen visszaélés sem a közvetítők, sem a munkáltatók részéről. Pozitív hozzájárulást tehát a javaslat a közös vívmányokhoz, és megfelelő jogállást biztosít a az idény munkásoknak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Hemingway úr. Most pedig Kani Reuter, a Szolidár nevű civil szervezet főtitkára következik. Köszönöm szépen, először is köszönöm szépen a meghívást. Ré, hozzájárulok uh, ehhez a konferenciához, én nem szeretnék dolgokat megismételni. Először is két dologra hívnám fel a figyelmet. Számos civil uh, szervezettel dolgoztunk együtt, ezt nem fogom megismételni, kint vannak az anyagok. Azt gondolom, hogy a civil szervezetnek céljai vannak, kiegészítő módon dolgozunk együtt a szakszervezetekkel, ami a munkaerőpiacot illeti, az a munkaerőpiacra tartozik, de a szociális um, civil szervezetekkel együttműködve az érzékeny csoportok ügyeit igyekszünk felkarolni. Olyan emberekről, akik eh, nincsenek benne a társadalombiztosítási rendszerben, néhányan illegális bevándorlókról beszélnek, én nem szeretem ezt a kifejezést, hiszen ők nem illegálisak, hanem szabálytalanul dolgozó munkavállalók. És hogyha megnézzük Európában a szezonális munkavállalók lakhatási viszonyait, életkörülményeit, akkor igenis őket érzékeny csoportnak kell tekinteni. Éppen ezért üdvözlöm ennek a szakbizottságnak a munkáját, az Employment szakbizottság munkáját, Morális úr és Konferetti úr munkáját. Meg kell néznünk, hogy miről is van szó. Nem bevándorlói hullámokat szeretnénk kezelni, ez a valóság része. Stockholmban erről már szó volt. De gyenge pontja ennek a rendszernek a jó koncepciók átváltása jó gyakorlatra. Éppen ezért ezt a kezdeményezést támogatjuk, hiszen így lehet megvédeni azokat, akik ott vannak. Tudjuk, hogy a Frontex nem tud falat, határt húzni a mediterrán tengerben, a földközi tengerben. A valóság az, hogy az embereknek nagyon sok okuk van, húzó és toló tényezővel kell szembenézniük, de hát vagy azt mondjuk, hogy nem akarunk benneteket, vagy pedig azt mondjuk, hogy gondoskodni fogunk rólatok megnézhetjük azt egész Európában, hogy mi történik az érzékeny csoportokkal, ha nem foglalkozunk velük. Nézzük meg a finországi választásokat, a hollandiai választásokat. Az extrém politikai pártok profitálnak abból, hogy nincsen világos helyzet ezeknek a csoportoknak a kapcsán. Szükség van erre az irányelvre, illetve világosá kell tenni azt, hogy milyen védelmet jelenthet, illetve mit jelent mindez a munkaerőpiacra nézve. Két aspektusra térnék vissza. Azt gondolom, hogy a feltételekről sok szó esett, a befogadási feltételekről is. Sok energiám van, ezért beszélek ilyen gyorsan, elnézést kérek a tolmácsoktól. Tehát a befogadási feltételekre visszatérve, ki felelős ezért, illetve ki felelős azokért, akik kérvényt nyújtanak be, akik érkeznek. Tisztázni kell azt, hogy ők, nek ő nekik kiad információt. Az Európai Unió azt javasolta, hogy a szakszervezetek nyújtsanak információt, mielőtt még ezek az emberek az Európai Unióba érkeznek. Azt gondolom, hogy ez rendben is van így, de milyen elbánásban kell őket részesíteni. A kérdés az, hogy ki felel ezért a csoportért. Tehát szükség van egy jog, jogi szempontból tisztázott munkaszerződése, és csak az érvényes szerződések, a, munka törvény könyvét betartó szerződések minősülnek ilyennek. Világos kell, hogy legyen a helyzet a munkáltató részéről is. Tisztázni kell a közvetítők szerepét, hiszen nagyon sok a szürke piac, és ahol ez létezik, ott kizsákmányolás történik. Tehát ha ez az irány segít abban, hogy a szürke piacot csökkentsük, akkor ez nagyon fontos feladat. Az egyenlő bánásmód kérdése is felmerült a szakszervezetektől és a munkáltatóktól is hallottunk erről. Nem csak a munka helyi helyzetet jelenti mindez, hiszen emberi lények érkeznek az Európai Unióba, jogaik vannak, emberi jogaik és más jogaik is. És fontos, hogy szociális eh, védelmi hálózatokhoz is hozzáférjenek. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy jó, rendben van, hogy itt vagytok, de nem gondoskodunk rólatok, hiszen emberi lényekről van szó, és igenis létezik a szociális felelősségvállalás felmerül annak a kérdése, hogy igenis megfelelő tisztességes munkára van szükség, megfelelő szociális védőrendszerekre, és védenünk, illetve világosá kell tennünk azt is, hogy mi az, amit védeni szeretnénk. Tehát itt a bevándorlásnak egy aspektusáról van pusztán szó, nem az egész bevándorlásról. A szezonális munkavállás ennek egy aspektusa, egy konkrét valóság, és ezekre a kérdésekre választ kell találnunk. Itt pedig eh, be is fejezem a mondandómat, és átadom a szót kolléganőnek, Michelle Levoy asszonynak, és elnézést, hogy ilyen gyorsan beszéltem. Köszönjük szépen, Rajter úr, nagyon fontos eh, pontokra hívta fel a figyelme, világosan fogalmazott és gyorsan elmondta eh, előadását. Ez minden bizony feltűnt a tolmácsoknak is. A harmadik előadóra térünk át, Michel Levoy asszonyra, aki a PIKUM platform igazgatója, nemzetközi együttműködés nem dokumentált migránsokkal foglalkozna. Köszönöm szépen, elnök úr, én is köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen, hogy az NGO-k között ránk is gondoltak több mint tíz európai hálózat írta alá a közös NGO-s nyilatkozatot, amely olyan hálózatokat tömörít, amelyek migráns munkavállalókkal foglalkoznak. Én meg kezdet, azzal kezdeném, hogy ahogy már elhangzott egyszer-kétszer, az a tény, hogy ez az egyik első alkalom arra, hogy európai szinten jogszabályalkotásban részt vehessünk, vagy ennek a vitájában részt vehessünk, a migráns munkavállalókra vonatkozóan. Ez egy nagyon fontos vita, és az egyenlő elbánásnak ebben fontos szerepe van. E, tettünk néhány javaslatot, hogy hogyan lehet ezt az irányelvet javítani. Ezek közül az egyik, ez a fiatal munkavállalók, illetve az e, alacsony bérrel rendelkező személyeknek a e, definíciója, a szezonális munkavállalóknak a definíciója eléggé homályos, és vannak olyan helyzetek, amikor ez a szociális dömpinget erősítheti, és az embereket jobban kizsákmányolják. Az egyik első ajánlásunk az az, hogy megfelelő körülményeket kell biztosítanunk a szezonális munkavállalók számára az egyenlő elbánáshoz. Ez a vita lényege. Aztán emellett a hatály. Erről beszéltünk már többször is, ma délelőtt is, hogy kire vonatkozik ez az irányelv. Jelen pillanatban az irányelv harmadik országokból érkező munkavállalókra vonatkozik. A kérdés fölmerült, és a jelentéstevő is említette, hogy bevonjuk-e a hatályba a már itt tartózkodó harmadik országbeli eh, eh, állampolgárokat. Ezt is megvizsgáltuk, de szeretnénk még egy dolgot felvetni a vitában. A jelenlegi helyzetben, vagy á, jelenleg mi a helyzet az ágazatban? Sok olyan munkavállaló van, akiknek semmilyen papírjuk nincsen, kiszolgáltatott helyzetben vannak, és nincs garancia arra, hogy az irányelv, amely legális migrációs útvonalakat ajánl, ezek visszatérnek a hat hónapos időszak után, ezek a személyek a hazájukba. Figyelembe kell venni azt is, hogy igény lehet az ő munkájukra, állandó igény az Európai Unióban. Kérdezem, hogy ez a kockázat lehet-e az, vagy ez járhat-e azzal a kockázattal, hogy egyre több illegális munkavállaló lesz az Európai Unióban. Emellett a DG Research kutatását is figyelembe kell venni az illegális munkavállalókról. Ez azt mondja ki, a, hogy a, az Európai Unió különböző eh, jogszabályokat fogad el, eh, amelyek eh, az illegális bevándorlást preferálják, holott éppen nem ez a cél, úgyhogy a hatás és a célok között diszkrepancia van a legtöbb bevándorló legálisan akar bevándorolni az Európai Unióba. És érdekes lenne megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy átmeneti rezsimet hozzunk létre azokra, akiknek nincsen, nincsenek papírjaik, már az ágazatban dolgoznak, eh, és rájuk is terjesszük ki esetleg ezt az irányelvet, vagy más mechanizmust. A szankciókat is föl kell vetni, ezt már többször említettük ma délelőtt. Az irányelv tervez szankciókat, de el kell kerülni azt, hogy azok a e, munkavállalók, akiket e, e, kihasználnak, azok valóban áldozatokká váljanak. Figyelembe kell venni az foglalkoztatókra vonatkozó szankciókat is. Azt hiszem, hogy ahogy már korábban felvetette Romero López úr, meg kell vizsgálni, hogy milyen monitorrendszer van, amely a szankciókkal foglalkozik, mind erre az irányelvre vonatkozóan, mind más irányelvekre vonatkozóan. Nagy problémák merülnek fel a migráns munkavállalókra vonatkozó szankciókkal kapcsolatban, mert gyakran a munkavállalót szankcionálják, nem a munkaadót. Úgyhogy ezt is meg kell vizsgálni. Röviden integrációs intézkedések és a családi élethez való jog Az irányelvben nincsenek integrációs jogok, nincsen, nincsen családegyesítési jog, és ez nem felel meg az Európai Unió célkitűzéseinek. Én szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, ami, ami elhangzott itt. A vitában a migráns munkavállalókat emberi lényeknek tekintjük, nem pedig gazdasági faktoroknak, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy per, per, az állandó tartózkodói státuszra áttérhessenek. Az utolsó kérdés a megfelelő lakhatási körülmények biztosítása természetesen nagy kizsákmányolásra van kerül sor, és visszaélésekre kerül sor, főleg az idénymunkásokkal kapcsolatban. Mi úgy gondoljuk, hogy igen, a munkaadónak kellene biztosítania a lakhatást, de a munkavállalónak a választása, hogy ezt elfogadja vagy nem. És meg kell határozni azt is, hogy a béréből maximum mennyit eh, lehet elkérni lakbérre, és a nemzetközi sztenderdeket is meg kell eh, vizsgálni. A nemzetközi gazdasági és szociális jogokkal kapcsolatban ezt nem fogom eh, most itt felsorolni, mert nagyon hosszú, de ez létezik ez a standard. Köszönöm szépen, Levoly asszony. Most következik a vita. Romero López asszony szeretne hozzászólni. Kérdezem, hogy van-e még más hozzászólás, kérdés? Kérem, hogy jelentkezzenek. Tessék, Romero asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Miután meghallgattam kollégánkat, aki a Szolidárt képviseli, úgy gondolom, hogy minden európai elgondolkozik az idény migráción. Sokan úgy gondolják, hogy Európában fognak maradni ezek a dolgozók. Természetesen óriási jövedelmi különbség van az európai országok és a származási országok között. Gondolok itt az észak-afrikai országokra elsősorban, vagy akár távolabbi származású országokra. De a Gibraltári szoros a világ legnagyobb jövedelmi eltérését jelenti észak és dél között. Tehát természetes, hogy maradni akarnak ezek az idénymunkások. Az életkörülményeik általában jobbak. De ez kortól is függ. A az idény munkások korától és az észak-afrikai országok fejlettségétől. Az észak-afrikai országok fejlődnek, együtt működünk velük, és ez számomra létfontosságonak tűnik. Hogyha ezek az országok fejlődnek, amihez segítenünk kell, hogyha a jogok hordozhatóak, akkor miért ne lenne lehetséges az idénymunkások többszöri ide oda utazás. Amikor szükség van rájuk, jönnek, amikor nincs, hazautaznak. Németország a szomszédaival hasonló rendszer tud megvalósítani, hogyha szükség van munkaerőre korlátozott időszakban. Miért ne használnák a szomszédos országok munkareit? Persze másról, más helyzet van, amikor óriási utazásról van szó, amelyek sokba, amely sokba kerül. Ez egy nagyon bonyolult téma, ezt részletesen máshol kellene tanulmányozni, figyelembe kell venni a származási országok beli körülményeket, mert senki se örömmel hagyja ott az országot, azért hagyja ott, mert máshol jobb körülményeket remél. Szeretném tudni, hogy hány spanyol migráns tért vissza Spanyolországba nyugdíjkorban, hogy ha korábban visszatérhettek volna Spanyolországban, megtették volna. Azt hiszem nagyon fontos figyelembe venni a visszatérés aspektotást. Ahogy de Pico, ahogy a Pikum bel Bikumat képviselő kolléganő mondta, együttműködés szükséges a származás országokkal, létre kell hoznunk a származási országban a megfelelő szervezeteket a munkaszerződést a származási országban lehessen megújítani. Azt hiszem ez nagyon fontos, hogyha ténylegesen kezelni akarjuk a migrációs áramlást. Ezt tanulmányozni kell, ez iránt érdeklődni kell. Protasevics úr kíván hozzászólni. Lengyelül, hogyha szabad, kérem tegyék fel a fejhallgatót. Talán akkor inkább angolul. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Nagyon érdekesek voltak. Nagyon érdekes, hogy a migrációval kapcsolatosan milyen politikája lesz az EU-nak. Két hetes Razborban szavaztunk Provera úr jelentéséről az EU külpolitikájáról, mint tényezőről, amely befolyásolja a migrációt. Számomra nyilvánvaló, hogy az Európai Unió megfelelő politikával kell rendelkezzék a migráció területén. Másrészt azonban meg kell akadályozni azt, meg kell előzni azt, hogy Európába illegálisan vándoroljanak be. A kérdés Reuter úrnak szól. Nem értem világosan a az illegális és irreguláris közti megkülönböztetés. Különböző okokról van szó. Kör, a környezet, a körülmények, a ö, megkülönböztető tényező az, hogy háború van-e ott, de hogyha azért jönnek, mert munkát vagy jobb életet keresnek, hogyha nem ö, vonatkozik rájuk az Európai Unió politikája, akkor más a helyzet. Mondjuk nem hívták meg őket ide, akkor miért irregularnek nevezi illegal helyett? Ennek jogi aspektusai vannak, illegálisan tartózkodnak itt az illetők. Mrs. Jotova? Jotova asszony. Köszönöm szépen. Elnök úr, bolgárul fogok felszólalni. Konkrét kérdésem van. Engedjék meg először, hogy köszönetet mondjak az előadóinknak. A kollégákhoz hasonlóan önök utaltak arra, hogy a bizottsági javaslat nem elégséges. Új jogalkotásra van szükségünk, amely a szezonális munkások helyzetét általában véve szabályozza nem csak az Európai Unióból érkezőjéket, hanem a harmadik országokból érkező szezonális munkások helyzetét is. A lengyel szezonális munkásokra is utalt az egyik kolléga, nagyon fontos itt is a szabályozás. Önök úgy érzik-e, hogy ez az új jogalkotás kiegészítő szabályozásként léphet-e érvénybe a munkavállalók szabad államrásával párhuzamosan. Hát a, a kollégák javaslatai általános keretet javasolna, mind az Európai Unió állampolgáraira, mind pedig a harmadik országokból érkezőkre vonatkozóan. Claude Marais úrnak adjuk majd meg a végén a végkövetkeztetésekhez a szót, de előtt a panelistáknak adunk még egyszer lehetőséget, hogy reagáljanak a felvetésekre. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket. Azt gondolom, hogy meg kell néznünk, hogy mi az, ami kilóg a dobozból, úgymond. Szerintem a az irányért csak bonyolítja az illegális bevándorlás szabályozását, és könnyebbé teszi a legális bevándorlást. Hát nagyon fontos, hogy találjunk olyan jogalkotást, amely vonzóbb, és a legális bevándorlás felé mozdítja el a folyamatokat a szezonális munkások esetében. A visszafordítás kérdésére is visszatérnénk. Amikor bennünket megkérdeznek a visszafordítási politikákról, akkor nagyon gyakran hogy rendőri szerepben tüntetnek fel bennünket. Azt gondolom, hogy a visszafordítási politika gazdasági bevándorlás esetében is jelentős szerepet tölt be. Hát hogyan lehet jobban arra bátorítani az embereket, hogy visszatérjenek országaikba, illetve vissza tudják juttatni a pénzüket? és mik a következményei annak, hogyha nem tudnak visszatérni a következő évben az Európai Unióban. A világ más területein is megpróbáltuk ezt megvizsgálni, Guatemala és Kanada között. Nagyon gyakran Kanadában maradtak a guatemalaiak, hiszen ha valaki nem szabályos módon bevándorl, akkor nem lehet visszatérni. Ez nagyon bonyolult, tehát ez az Európai Unióba való olcsó bejutást ösztönzi, és nem az együttműködés alapul. Mert hát nagyon fontos, hogy a célországok és a származási országok együttműködjenek, ami a szociális jogokat illeti ezen a területen is. Mert hát nagyon fontos, hogy a szociális jogokat hazavihessék a bevándorlók, illetve ösztönözzük őket arra, hogy visszatérjenek a szociális jogaikkal együtt. Köszönöm szépen, Rajter úr! Nem ismétlem meg azt, amit Hemingway úr mondott, de ami a cirkulális bevándorlást illeti, illetve a, a visszatartó és ösztönző ténye, tényezőket. Nem az a cél, hogy mindenki maradjon a befogadó országban, van identitás, családi szálak, stb. kérdése. Mindenkinek van kulturális identitása, kulturális kötődése, de az emberekre kell bízni azt, hogy visszatérnek-e vagy nem. De a migrációs hullámok menedzsmentje lehet, hogy valami más menedzsmentet jelent tulajdonképpen. Mi csak egy szeletről beszélünk a bevándorlás esetében, nem egy általános jelenségről. Romero López úr említette Észak-Afrika példáját. Nem az a kérdés, hogy hogyan ellenőrizzünk, hanem az, hogy az Európai Unió hogyan tud Észak-Afrikában többet beruházni, és hogyan tud javaslatot tenni egy demokratikus, fenntartható mozgalom átmenetére. Ezt nem sikerült meg elérni, és megengedik, hogy reklámot tegyek. A jövő héten Madridba és Tunéziába látogatok, nagyon sok civil szervezettel együtt látogatunk Észak-Afrikába, és partnereinkkel együtt megnézzük azt, hogy mi az, amit tehetünk mert hogyha van olyan dolog, amit megtehetünk, akkor igenis meg kell értenünk azt, hogy a legjobb paradigma, amely átadható, az a globális védelmi rendszer. Tehát nagyon fontos, hogy erősítsük a befektetéseket ezekben az országokban, hiszen ezek erősíthetik a szociális védelmi rendszereket is. És Szolidára jövő héten egy ilyen szemináriumot szervez. De dolgok összefüggnek, nem csak menedzsmentbeli kérdésről van szó, a, illetve az irányelv hatájáról, és az utolsó pont, az atipikus munkaszerződések jelentik a kulcsfontosságú kérdés számomra. Amit Európában látunk, az igazából az atipikus munkák megnövekedése. Ne kell kérdeznünk az Eurostatot, hogy van erről statisztika, de nincsen mi projekteket valósítottunk meg, és nem találtunk statisztikai adatokat. A Német Félmunkások Szövetsége adott nekünk számokat, hát csak Németországban találtunk ilyen adatokat. 45%-a Németországban létrehozott munkahelyeknek átmeneti ügynökségek eh, eh, segítségével valósult meg, 41%-uk átmeneti időre jött létre, és ez a probléma a szezonális munkások esetében, őket kizsákmányolják, visszaélnek az ő helyzetükkel, és végül, de nem utolsó sorban az illegális és irreguláris munkavállalók kérdése. Nem csak a megszavaz, megszövegezésről van itt szó, az illegális munkat nagyon sok minden rejlik. Hát, hogyha nem vagyunk összhangban a jogi kerettel, nem vagyunk egy szabályban, akkor illegális bevándorlásról van szó. Ezzel pedig diszkriminálunk olyan embereket, akiknek vagy van jókuk, vagy nincs jókuk, de mindenképpen itt vannak. Tehát nagyon fontos a diszkrimináció ellen is felvenni a küzdelmet, ezért beszélünk irreguláris munkavállalásról. Köszönöm szépen, Lívoly asszony. Köszönöm. Az átmeneti rendszert illetően Romero López asszony tette ezzel kapcsolatban fel egy kérdést is az er-, származási országról. Nos, ezt európai szinten el kell határolni, e, ezt el kell határolni az európai vitát a globális vitától. Az ENSZ migráns munkavállalókkal foglalkozó bizottsága általános vitát folytat ez a szeptemberi vitáján ezzel kapcsolatban, és ez az ENSZ tagállamai előtt nyitott ülés. Reméljük, hogy ez a vita nagyon gyümölcsöző lesz, és a származó és fogadó országok képviselői is részt vesznek. Migránsokról lesz szó, akik nagyon kiszolgáltatottak ki szolgáltatottak a státuszaik miatt, státuszuk miatt. Az Európai Bizottság most a migráció és a fejlesztéssel kapcsolatos policy anyagát vizsgálja felül. Emellett felmerült az illegális és az irreguláris bevándorlás közötti különbség. A parlament kiadott egy ajánlást két évvel ezelőtt, azt kérte ebben, hogy az illegális szót ne használjuk, mert ez kriminalizálja a bevándorlakat. Emellett, hogyha az alapjogokról beszélünk az Európai Unióban, amely a migráns munka vállalókra is vonatkozik, ez eh, ellentmondásban van az illegális bevándorlásokkal, bevándorlókkal, vagy ezzel a fogalommal, mert eh, aki illegális, annak nem lehetnek alapvető jogai. Na, a kérdés az, hogy eh, valaki miért irreg- irregulárisan tartózkodik itt, vagy nincs itt nincsenek papírjai, ennek lehetnek politikai okai, nem tud visszatérni, nem tud hazatérni. Tehát levegő státuszban vannak, és az is lehet, hogy szezonális munkát végeznek. Gyakran ezek a szabálytalanságok a meglévő munkaengedély vagy tartózkodási engedély megújításából merülnek fel. Ezt a következő jelentés meg az alapvető jogok és a migráns munkavállalók alapvető jogainak követ, bizottságának következő jelentése megtárgyalásakor merül föl. Olyan feltételeket kell létrehozni, amelyben a, az emberek eldönthetik, hogy bevándorolnak vagy nem, és az egyenlő bánásmódot kell mindeközben propagálni. Köszönöm szépen, Lévo úr, mondja az elnök. Köszönöm szépen a hozzászólásukat, és még éppen van időnk arra, hogy a záró megjegyzéseket meghallgassuk Claude Moráztól. Tessék! Elnök úr, talán megosztom Kaferati úrral az időmet, aki társi jelentéstevő hiszen ez libé meghallgatás, és ő is talán hozzá szeretne szólni a foglalkoztatási szakbizottság nevében. Sok meghallgatáson voltam, a mostani sok lényegi javaslatokat javaslatot fogalmazott meg, hogy hogyan lehet a javaslaton javítani ezért komoly dolgom lesz nekem is, a társjelentéstevőnek is. Tehát először szeretném megköszönni a hozzászólásokat a kollégáknak. Néhány rövid megjegyzés nem számítottam arra, hogy olyan szinten ismerik és megértik a jelenséget, mint amiről az itteni ö, hozzászólások tanúskodnak. Ágazati megközelítés is ö, létezik, ö, vannak ö, magasan és alacsonyan ö, kvalifikált ö, dolgozók, és ez is befolyást kell gyakoroljon az EU migrációs politikájára. Nagyon Örülök, hogy a hozzászólók felszorolása ezt a tudást tükrözte. Valóban egységes kérelmi eljárás szükséges. Ma még nem így állunk, de lehetőség van egyszerűsíteni a helyzetet. Sajnos most azonban még a reményeli munkavállalókat könnyebb becsapni. Mario López asszony is beszélt arról, hogy milyen bonyolult meghatározni az idény munkát. A Sokan szóltak hozzá a harmadik panelhez is, és írásbeli megközelítés, megkeresések is érkeztek. Tapasztalatból tudom, hogy a civil szervezetek is foglalkoznak ebb, ezzel a munkával. Köszönöm szépen, hogy segítenek a jelentést megfogalmazni. Nos, ami a szociális partnerek képviselőit illeti, sokszor már találkoztunk velük, vonatkozik ez a szakszervezetekre is, másokra is. Amikor a jelentést végső megfogalmazása megszületik, figyelembe fogjuk venni az elhangzott megjegyzéseket. Ez vonatkozik a kék kártyára és az egységes kérelmezési eljárásra is Köszönöm a szociális partnerek álláspontját a 16. cikkkel kapcsolatban, és ami az egyenlő bánásmódot mondja ki. Köszönet azoknak, akik végig itt maradtak. Nagyon magas szintű volt a hozzájárulás a hozzászólók részéről ez a jogszabály nehezen illeszkedik egy prekoncepcióba, hogy mit kell tennünk. Az alacsony kvalifikációt igénylő munka, illetve az edény munka nehezen kezelhető a jog eszközeivel. De remélem, hogy a az eljárás végén sikerül olyan helyzetet elérni, ahol az edény munkások védettebbek lesznek, jobb helyzetbe kerülünk, mint korábban. Tehát nem kárt okozunk ezzel a javaslattal, hanem a veszélyeztetett dolgozókat sikerül védeni, sikerül megértenünk a valóságot, hogy már itt vannak az Európai Unióban. Kötelezettségeink vannak velük szemben, de az egész jelenséget az Európai Unió szociális és gazdasági rendszerének fényében kell látni. Köszönöm szépen. Ennyit akkor a délelőtti ülésről nagyon hasznos vita zajlott. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian sokat tanultunk az idény munkásokkal kapcsolatban, de még van teendőnk, például ma délután. Igen. Még e, mielőtt lezárnám a ma délőtti ülést, és nem háromkor, elmondom, hogy nem háromkor, hanem kettőkor folytatjuk a munkát. Tehát 14 órakor csak egy szendvicsre lesz idő. És előtte Koferáti úrnak adom meg a szót a Foglalkozás Szakbizottság előadójaként. Mi unisco ai ringraziamenti. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek. Én is Morales úrhoz kapcsol, csatlakozom ebben. A mai vita hozzászólásai nagyon hasznosak voltak, nagyon sok anyagot kaptunk, információt kaptunk, és ezt megpróbáljuk majd a lehető legjobb módon kihasználni. A vita során egy, mindig kiemelték, hogy mennyire összetett kérdésről van szó. Ami emögött húzódik, a bevándorlási áramlatok, ez egy folyamatos jelenség, természetesen néha vannak szükséghelyzetek, amit most például látunk a földközi tengeri térségben, ez a válság rendkívül bonyolult tehát. De hogyha megtaláljuk a megfelelő megközelítési módot, akkor nagyon hálás feladatnak nézzünk előiben de természetesen egyéb témák is felmerülnek. A munkamódszer, amit alkalmaztunk, az rendkívül érdekes. Ugye azt mondtuk mindig, hogy a párbeszéd mennyire fontos, és pont ez erre került sor ma délelőtt a párbeszédre. Meg kell próbálnunk ezt a kapcsolatot, ezt a párbeszédet folytatni. Mindenkinek megvan a saját feladata, ugye? de mindemellett nagyon fontos és nagyon hasznos egymás véleményét meghallgatni. Mindenkinek részt kell vennie a párbeszédben, és ezzel lehet jobban együttműködni. Köszönöm, mondja az elnök, akkor kettőkor folytatjuk ma délután, és akkor kezdődik a meghallgatás második része. Köszönjük az előadóknak, a harmadik fordulóban, és köszönjük mindenkinek, aki itt volt. Találkozunk kettőkor.